Dear colleagues, Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülést. The first point is the adoption of the agenda. Az első pont elfogadhatjuk módosítás nélkül egy bejelentés. 20, 20 nyelven van tolmácsolás, és minden hallgathatnak az interneten, is ugyanis webstream van a hármas, a napirendi pontunk pedig a in vitro orvosi eszközök, és itt eh, a tanács legújabb kompromisszumát március 9-én eh, sikerült elfogadni, és eh, itt a felelősségvállalásról, és ezt az Európai Parlament is elfogadta, ahogy a működési szabályzat 26-os pontjában van. Tehát itt a magasabb kockázattal lévő készülékek tekintetőben, tekintetében tovább tárgyalunk, és a megfelelő update jelentés hozzáférhető, és most a következő trilógusra készülünk, ezen kívül pedig a genetikus tanácsadásról volt szó, és a tanács pedig ismét kivár ebben a tekintetben. A következő napilendi pont egy eszmecsere az Európai Bizottsággal, és pedig a környezeti hatásvizsgálat szóló 2011 per 92 EU irányelv alkalmazásáról a határokon átnyúló hatással járó projektek esetében. Tehát itt a vita után úgy döntünk, döntöttünk, hogy a bizottsággal eszmecserét tartunk, és most a bizottságnak szeretném rögtön átadni a szót, Kremzis úrnak, aki a környezetvédelmi főigazgatóság részéről van itt, tehát most szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Most néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel diák tekintetében. Tehát itt a határokon átnyúló hatással járó projektek esetében lévő környezeti hatásvizsgálat. Jobb oldalt a dia bal oldalán látják az EIA irányelvet, jobb oldalt pedig látják eh, a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló megállapodást, amelyet eh, a Európai Unió tagállamai ratifikáltak. Tehát ez az ESPO egyezmény. A hetes cikk foglalkozik a határokon átnyúló hatása járó projektekkel, és hogy milyen környezetvédelmi hatástanulmányokat kell ezekben az esetekben lefolytatni. A hatástanulmány lefolytatása kötelező, a mellékletben pedig olvashatjuk, hogy milyen projektekről van konkrétan szó. Más esetekben a hatástanulmány önkéntes, és ez olyan projektekre vonatkozik, ahol nem várható nagyobb környezetvédelmi hatás. Tehát most áttérünk a dia jobb oldalára. Tehát említettem, hogy 1997-ben lépett hatályba ez a regionális egyezmény, az egyes mellékletben pedig olyan tevékenységek vannak felsorolva, amelyek a az egyezmény értelmében eh, környezeti hatástanulmányja kell, hogy járjanak. A folyamatnak kormányközi jellege van, amelyet eh, tiszteletben kell tartani. A meglévő EIA irányelvet egy új irányelv váltja majd le. Ez a 2014 per 52 per EU. A tagállamoknak jövőre kell ratifikálniuk ezt, és eh, már hatályban van. A jelen EIA irányelv hetes cikkét módosították olyan értelemben, hogy egy közös testületet kell összeállítani annak érdekében, hogy e, koordinációs folyamatot folytasson olyan eljárások esetében, amelyek határokon átnyúló hatással járnak. Éppen ezért e, itt konzultációkat kell folytatni több tagállamban, ahol amennyiben kettő-három tagállamnál többre is kihatással van. Egy közös testület koordinálhatja majd a feladatot. Amit fontos tudni, az az, hogy az új irányelv értelmében lehetőség van a környezetvédelmi hatástanulmányt áramvonalasítani, egy egyablakos ügyintézéssel. Ez azt jelenti, hogy nem csak az EIA irányelv alkalmazandó, tehát amikor például élettereket vizsgálunk, akkor ebben az esetben össze lehet hangolni a hatástanulmányokat, illetve ezeket egy átfogó, közös hatástanulmányi folyamat részévé lehet tenni. Az EIA folyamat lényege, hogy politikai és társadalmilag elszámoltatható legyen. Éppen ezért a projektek listája is fontos, amelyek az irányelv hatása alá esnek. Olyan eszközről van szó, amely környezetvédelmi információkhoz való hozzáférést feltételez, közvitát feltételez, participációt, és így garantálja a szociális elfogadottságot. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy ez a fenntartató fejlődési politikával is összhangban legyen. Tehát nagyon fontos itt a környezetvédelmi információk megosztása. A bíróság is nyilatkozott, tehát értelmezte a környezetvédelmi jogszabályokat, és most a hatás, határokon átnyúló hatással járó projektek hatás vizsgálata pedig nemzetközi jog részévé vált. A határokon átnyúló projektek esetében azon projektek esetében, amelyek környezetvédelmi hatástanulmányt igényelnek, a, ehhez az szükséges, hogy legyen egy eredendő fél, ez az az ország, ahol zajlik egy projekt, és legyen, legyen egy további fél, vagy legyenek további felek, tagállamok, amelyekben eh, a adott projekt eh, hatásokkal járhat. Ezek olyan projektek, amelyeknek eh, visszaható határokon átnyúló hatása lehet, több országra, mint az eredendő ország. És a dolog lényege, hogy több mint egy ország legyen érintett. Olyan projekt típusról van szó, amely igazából a legnagyobb ilyen határokon átnyúló projekt együttes. Tehát nem csak a tagállamok, hanem harmadik országok is ratifikálták az egyezményt. Lehetnek olyan projektek, amelyek nem tartoznak az espoi egyezmény hatája alá, de amennyiben országok érintettek bizonyos tekintetben. Tehát például az északi áramlat lehet egy ilyen projekt, ahol az eredendő ország Oroszország volt. Oroszország nem csatlakozott az ESPOI egyezményhez, de a projekt esetében megfelelt az ESPOI egyezmény szellemének. mint említettem, nem minden esetben kell végrehajtani a környezetvédelmi hadás tanulmányt. Ez nagyon lényeges pont, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió és a bizottság általában nem folytat környezetvédelmi hatástanulmányt az eredendő országban, vagy az érintett fél országában, az Európai Unió és a tagállamok között oszlik meg az illetékesség. De természetesen mi vagyunk a szerződések őre, és éppen ezért a kötelességünk az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan alkalmazzák a tagállamok az EIA irányelvet, illetve az ESPOI egyezményt amely része az EU akinak. Néhány elképzelhető megoldás, megfelelőség, tehát az összes résztvevő fél kötelessége, hogy feleljen meg a meglévő jogszabályoknak, és hogy alkalmazza az idevágó jogszabályokat. Tehát az tagállamok felelősök azért, hogy a honi joguk megfeleljen az Európai Uniós vívmányoknak. Nagyon fontos a határokon átnyúló projektek esetében a jó és építő jellegű kommunikáció. Ezen kívül nagyon fontos a dokumentumok nyomkövetése, a folyamatok, projektek pontos dokumentálása. Itt például láthatunk két iránymutató anyagot, amelyet mi hoztunk létre, az egyik eh, a környezetvédelmi hatástanulmányok rendszere nagyobb eh, határokon átnyúló projektek esetében, ez természetesen hozzáférhető, és eh, az a alul látható linken érhető el. A másik pedig az energia infrastruktúrális projektek, amelyek a közös érdekeinket szolgálják. Ezek lettek volna a diáim, amelyeket szerettem volna most a szakbizottsága megosztani, hogy bevezessük a témát. És természetesen, elnök úr, rendelkezésükre állunk bármely lehetséges kérdésben, amelyet a tisztelt képviselők feltehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, megkezdhetjük a vitát. Jár úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak, és már előzetesen kiderült, hogy itt ennek a mostani eszmecseinek az alapja egy petíció. Következőképpen fogalmaznék, hogyha azt látjuk, hogy határon átnyúló hatású projekttel állunk szemben, akkor persze van egy eljárás. De amikor a petíciót már előbb benyújtották, akkor ki dönti el, hogy egy adott projektnek van-e határon nyúló hatása? Következő dolog történt. A csehek vagy, akart, vagy Németország akart építeni egy szélenergia parkot, és illetve a cseh oldalon, és azt mondták, hogy ennek semmilyen hatása nem lesz határon átnyúlóan. És hogyha ez így van, akkor nincs is szükség tájékoztatásra. Szerintem itt van egy joghézag. Azért kérdezem a bizottságtól, hogy ki dönti azt el, hogy egy projektnek van-e határon átnyúló hatása. Ez attól függ-e, hogy milyen messze van a határtól az adott létesítmény, vagy mitől. Véleményem szerint az nem lehet, hogy alapvetően az építető saját maga maga dönti el, hogy az én projektemnek mondjuk nincs a szomszédos országomra határon átnyúló hatása hogyha így, ha határ közelében építek valamit, akkor mindenképpen legalább tájékoztatok, tájékoztatnom kell erről a szomszédomat. Úgyhogy örülnék, hogyha ma sikerülne leszögezni, hogy amennyiben vannak határon átnyúló hatások, akkor persze van egy megfelelő eljárás, de a kérdés már korábban merül fel, tehát korábban kell feltenni a határon átnyúló hatás kérdését. Visszatérve példámra a csehek azt mondták, hogy hát sajnálom, a projektünk, az titeket nem zavar, megvan a megfelelő pozitív szakvélemény, stb. Tehát még egyszer a kérdésem, ki dönti el, hogy egy projektnek mikor van határon átnyúló hatása? Schiller Pirik. Pirik képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen ezt nem akartam ezt elmondani, de hát hallgattam, amit ön mond, és ezért, ha nem is direkt, hanem inkább indirekt módon teszek fel egy kérdést. Itt Európában létezik ugye a habitat irányelv, megfelelő hatásokkal, az országok dolgoznak ezen. Hogy, hogy mondjak egy példát Hollandiával kapcsolatban. Amsterdamban például létezik egy Hochefén nevű képződmény, illetve földrajzi terület, és amelyet védel, védelmet élvez, egy fél hektárnyi terület, nagyon sok gazdaságot, vagy farmot kellett kisajátítani ahhoz, hogy ezt természetvédelmi területé lehessen jel, jel, nyilvánítani. És milyen információcsere zajlik, hiszen eh, az egyik ország eh, tájékoztatást ad, a másik viszont nem, viszont így eh, nagyon sok probléma keletkezik. Hmm? Thank you very much, Miss Konecsna. Köszönöm szépen, Kocsne asszony. velkým problémem. Eh, já bych chtěla snad jen ujistit, že v České republice k ní došlo. Köszönöm szépen. Egy nagyon lényeges problémáról van szó. És eh, a cseh köztársaságban ez a probléma is gyakran jelen volt. Now it's okay. Thanks. Most rendben van? Akkor újra kezdem. Szeretném elmondani, hogy az irányelv átültetése megtörtént, és pedig olyan veszélyekkel kapcsolatban, amelyeket megtapasztaltunk a cseh jogalkotók képesek voltak a helyzetet kézben tartani, és átültették nemzetállami jogba az irányelvet. És szerintem, hogy a mi törvényünk az egyik legszigorúbb törvény az egész Európai Unióban. A szigorú a fejlesztők és a projekt gazdák tekintetében értendő. A jogszabályunk hatása, hatája nagyon tág, és a befektetők néha elmondják, hogy inkább elmennek Németországba beruházni, mert a német jogszabályok nem annyira szigorúak, mint a mieink. Németországban megkapják az összes engedélyt három hónap alatt, míg nálunk három, négy vagy tíz évvel is beletelhet megszerezni az engedélyeket. És most szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy a bizottság képviselői itt vannak, és a következő kérdést szeretném feltenni nekik. Tehát, ezeket a jogszabályokat nem kellene egész Európában harmonizálni, hogy a különféle tagállamokra ne különböző szabályok vonatkozzanak? Tehát nem lenne jobb harmonizálni a nemzetállami átültetéseket is, hogy azonos feltételekkel lépjenek fel a tagállamok, hiszen a feltételek pillanatnyilag nem egyenlőek. A bizottság pedig a kis államokkal szemben nagyon szigorú, a nagy államokkal szemben nem. Tehát mi ezt valahogy így éljük meg. Értjük az irányelv szellemét, de azért az egyes országokban eléggé nagy probléma az alkalmazás. És ami, ezek, az, ami például ezt a helyzetet illeti, a német polgárok panaszkodnak a cseh köztársaságról, és a cseh köztársaságban is, meg a többi tagállamban is hasonló problémák vannak. Hiszen nem világos a környezetvédelmi hatástanulmányok hatása. És a kérdésem pedig az, hogy a bizottság nem szeretné felülvizsgálni ezt az irányelvet? Thank you very much. If... Köszönöm szépen. Más kollégák nem jelezték a kívánságukat, hogy a bizottság felé kérdést intézzenek, úgyhogy most a bizottságot kérem meg, hogy adjon választ. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok gyorsan válaszolni. Köszönöm a kérdéseket. Annak a megállapítása, hogy határokon átnyúló hatása van-e egy projektnek, erre van egy eljárás. A fejlesztőnek egy környezeti jelentést kell, egy nem technikai jellegű összefoglalót készítenie, amely felméri az összes lehetséges hatását a projektnek. És természetesen gyakran a környezetvédelmi jelentést egy általános vizsgálat előz meg, amit az illetékes hatóságtól kérhet a fejlesztő, hogy határozza meg, hogy milyen területeken kell, milyen jellegű információkat gyűjteni a jelentésbe. Úgyhogy az az eszköz, amivel meg lehet mutatni, hogy határokon átnyúló hatása van-e, vagy nincs egy projektnek, azt a környezeti jelentésben teszik meg. Tehát ebből derül ki. De ez a scoping nevezetű általános ö, dokumentum, tartalmaz információt arról, hogy lesznek a projekt specifikus jellegei miatt mondjuk határokon átnyúló hatásai a projektnek. Például mondjuk egy olyan csővezetékről van szó, ami három tagállamon vezet át, annak nyilván lesz a többi tagállamra is hatása. Az információ szintjét azonban már a környezeti hatásvizsgálatról szóló dokumentum kell, hogy tartalmazza, és egyébként a környezeti jelentést azt nyilvános konzultációnak is alá kell vetni. Ezt lehet, hogy más hatóság kell, hogy lebonyolítsa, mint az, ideig, mint az illetékes hatóság. Ennek az erre való szükséget is, ennek a szükségességét is előzetesen fel kell mérni. Hogyha az a következtetés születik, hogy lesz határokon átnyúló hatás, akkor a megfelelő információt az érdekelt országoknak meg kell küldeni. Ezek általában a szomszédos tagállamok. De van még egy lehetőség, hogyha az érintett ország úgy érzi, hogy az a projekt, amelyet egy másik szomszédos tagállamban akarnak végrehajtani, és ki lett mutatva, hogy nincs határos, határokon átnyúló hatás annak a projektnek, a szomszédos ország ennek dacára azt mondhatja, hogy de mi úgy érezzük, hogy mégis lesz, és akkor ezt fel kell mérni akkor egy olyan folyamat indul be, egy azonosítási folyamat, amely megállapítja, hogy lesz-e határokon átnyúló hatás, és az érintett, esetlegesen érintett tagállamnak a közvéleményét is tájékoztatni kell. Az új irányelv egyébként azt is tartalmazza, hogy a határokon átnyúló hatásról való konzultáció a származási országban és az érintett országban is egy közös ö, testület által megszervezhető. Tehát akkor a két tagállam felállított egy közös testületet. Hogyha egyébként a határokon átnyúló hatást a származási országban nem azonosítják, ettől függetlenül még az érintett ország is felszólalhat, hogy de ők úgy érzik, hogy lesz határokon átnyúló hatás. Ez tehát az egyik fontos válasz. Ami a tisztelt cseh képviselő megjegyzéseit illeti. Az irányelv nem kell, hogy maximális mértékben átültetve legyen. A bizottság azt vizsgálja, hogy az irányelv rendelkezései megfelelően vannak-e átülletve. Hogyha egy tagállam az átültető jogszabályban szigorúbb intézkedéseket akar lefektetni, azt szabadon megteheti. De mi ezt nem kérjük a tagállamoktól. És persze, amikor a megfelelőségi ellenőrzésre kerül sor, akkor mi azt vizsgáljuk, hogy az irányelv szükséges rendelkezéseit átültették-e. Voltak problémák az átültetéssel, az irányelv átültetésével a cseh köztársaság esetében. Most nem akarok erről többet mondani, de emlékezzünk arra, hogy itt is a jelenlegi programidőszakot érintő EU társfinanszírozási feltételrendszerhez kapcsolatos probléma volt. És talán még egy fontos információ, új irányelv került elfogadásra, a 2014-es irányelv, amit az imént a dián be is mutattam, ez az irányelv még azonban nem alkalmazandó. A tagállamoknak 2017 májusáig kell átültetnie. Tehát most van egy olyan lehetőség, hogy ezt az irányelvet korábban átültessék, a határidő, tehát 2017 májusa előtt, és ezzel lehet a jelenlegi hiányosságokat, az elmúlt irányelv átültetésével kapcsolatos hiányosságokat kijavítani. Ez nagyon előnyös például azon fejlesztők esetében, vagy számára is, akik az illető országokban projekteket visznek. És ahogy látható volt a DM, olyan esetekben, ahol különböző irányelvek alkalmazandóak, a tagállamnak van meg a választási lehetősége, hogy vagy egy közös, vagy egy koordinált felmérési folyamatot indítson be, amivel fel tudja gyorsítani, vagy egy az egész folyamatot, hogy egy nyilvános konzultáció és egy fejlesztési jelentés szülessen, mielőtt jóvá hagyják a befektetést. És még egy utolsó megjegyzés a tisztelt holland képviselő felvetésére reagálva. Igaz, hogy a habitat és a madarakról szóló irányelv most éppen ellenőrzési folyamat, felülvizsgálati folyamat tárgyát képezi, és ez a gyakorlat 2016 nyár előtt nem is fog befejeződni. Ezek tehát nagyon fontos területek. Különösen a határrégiókban, amelyek védelmet kell, hogy élvezzenek. És természetesen, hogyha a határvidékeken egy projektnek a Natura 2000 területekre hatása van, akkor ezt nem csak az EIA irányelv, a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv, hanem a többi vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek is meg kell, hogy feleljen. Ezt a folyamatot egyébként egyetlen vizsgálatban lehet koordináltan végrehajtani, erre lehetőséget adnak a vonatkozó irányelvek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a válaszokat a bizottság képviselőjének, mondja az elnök. Jár úr! Köszönöm még egyszer amit elmondott, és a válaszokat, de két esetet szeretnék még egyszer felhozni, hiszen a jó szomszédsággal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségetnek nem tettek eleget. Aztán persze meg lehet ítélni, hogy az új irányelv alapján teljesülnek-e a feltételek. hogyha valaki élni akar a jogaival, akkor először is tudnia kell arról, hogy építenek valamit a másik országban. Nyilván egy erőműnél ez elég sokáig tart, de a szélkerekek elég hamar hamar felállításra kerülnek, és mondjuk a korábban előfordult, hogy a német félértesítési nélkül a határtól 100-150 méterre állítottak fel szélkerekeket, és a szerintük nem érte semmilyen káros hatás a német felett. Az ilyen konkrét esetek kapcsán azt hiszem, hogy érdemes lenne felvenni a párbeszédet, mert gyakorlatból szerintem sokat lehet tanulni hogyha a jó szomszédság értelmében ugye párbeszédet kezdenek a felek, ez, ez lenne a lényeg, hiszen hogyha az irányelv alá tartozó esetről van szó, akkor elégedett lennék, hogyha kimondhatnánk, hogy ilyen tájékoztatás kötelező. Biztosíthatom önt, hogy ha a Natura 2000-es területről van szó, akkor ez így van, de mondjuk előfordulhat, hogy egy projekt Natura 2000 területen kívül valósul meg, és nem is közel a határhoz, de mégis lehet hatása egy szomszédos országra. Ilyen esetben kell értesítést küldeni, hiszen akár légszennyezés, akár vízszennyezés, vagy folyószennyezés formájában felléphetnek hatások, és ezért ez mindenképpen határon átnyúló szennyezésnek számít. Ezért fontos az, hogy megfelelően értékeljék a projektet. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a környezetvédelmi jelentés része a környezetvédelmi döntésnek, és minden kompenzációs intézkedéseket is tartalmazza, hogy esetleges hatást hogyan lehet kiegyenlíteni vagy kompenzálni. És végül még arra is van lehetőség, akkor is, hogyha egy projektet úgy tekintünk, hogy nincs határon átnyúló hatása, a származási ország nemzeti bírósága előtt meg lehet támadni, és bizonyítani lehet, hogy igenis van határon átnyúló hatás. Ilyenkor a származási ország felveszi a kapcsolatot az érintett országgal, és megkérdezi, hogy akarnak értesítés, notifikálást. Gyakran a potenciálisan érintett ország hatóságai azt mondják, hogy igen, kérünk értesítést, vagy azt mondják, hogy nem kérünk notifikálást, nem érdekel ez minket. Ez egy előzetes csere alapján el lehet dönteni. De szeretném biztosítani önöket, hogy az irányelv tartalmaz az összes garanciát, aminek az alapján el lehet kerülni azt, hogy ilyen módon a határon átnyúló konzultációra ne kerüljön sajnos bizonyos projektek esetében. Thank you very much. We can uh, conclude here the point four in our... Ah, sorry, Ms. Kadenbach. Eredetileg nem akartam szót kérni, de miután eh, ezt a pontot eh, megemlítette, a madárvédelmi irányelvvel kapcsolatban is. Tehát még egyszer szeretnék eh, a parlament pozíciójára utalni. Szerintem eléggé világosan fogalmaztunk, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a jelenlegi jogi helyzetet megfelelően alkalmazzuk, és hogy megfelelő módon működjenek a jogszabályok, hogy ne pont az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk a jogszabályunkkal elérni. This is the position of the Commission too, but we need to uh, expect the, the conclusion of the outcome of meg kell vitatnunk ennek a e, folyamatnak mm, az eredményét, és ezt gondolom a következő hónapok e, során még lesz alkalmunk megvitatni önökkel. Köszönöm. Most rátérünk a következő napi rendi pontra. Közös vita az ötödik és a hatodik napi rendi pontról kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújítása. Ez a téma. Ahogyan tudják, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezt a kifogást eredetileg 30 képviselő írta alá, nem mindenki volt tagja az Enviszak bizottságnak. Most mindegyik frakcióban egy társ előadó csatlakozott a kifogáshoz. Először Pavel Pocnak adom meg a szót a Szocialisták és Demokraták frakciójának a képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok minden kollégámnak, akik részt vettek az állásfoglalási indítvány elkészítésében. A javaslat tulajdonképpen tőlem származik, ezért ha nem bánják, én egy kicsit hosszasabban fogok beszélni. Nagyon sajnálom, hogy erre egyetlen sor kerül, ugyanis a parlamenti kifogás emelése, ez egy utolsó eszköz vagy lehetőség, és ha ilyenhez folyamodunk, akkor ez azt jelenti, hogy valami nagyon rosszul működött, vagy azt jelzi ez, hogy a komitológiai eljárás, amely hatóanyagokkal kapcsolatban ötéseket hozva, nem működött jól. Elég hosszú idő állt rendelkezésre ennek a kérdésnek a megvitatására, de igazából csak egy hónapja indult újra a vita. Márciusban az IARC, az EFSA és a bizottság által megtartott konferencián én is részt vettem több kollégával együtt. Akik ellenzik ezt, azok nem vettek részt a konferencián, ez a tudományos konferencián, őket nyilvánvalóan nem érdekli a tudomány. Andekaites biztosnak írtunk egy levelet, és azt mondtuk, hogy kértük, hogy halasszák el a szavazást ugyanis amikor a tagállamok álláspontját vizsgálta a bizottság, akkor rájött, hogy nem lesz meg a, nem lenne meg a minősítő többség, és ezért el is álltak a szavazástól. A glifozát jóváhagyása engedélye júniusban lejár, és 2016 májusában az állandó bizottság újra szavazhat. A parlamentnek igazából nem korlátozott hatásköre van csak, de remélem, hogy a bizottság, amikor az új javaslatot elkészíti, akkor figyelembe fogja venni a mi érveinket. Ön orvos vagyok, és nem tudom elfogadni egy olyan hatalmi jóváhagyását, amelynek a hatásait még nem tanulmányoztuk át százszázalékosan, különösen a hormonrendszerre gyakorolt hatást nem vizsgáltuk még elég kimerítően. A glifozát a legszélesebb körben alkalmazott hatóanyag, és a WHO véleménye szerint karcinogén rákkeltő hatású anyagról van szó. A, kimutatták már vizeletből is, és nem lehet ezen egyszerűen megadni egyszerűen újra a jóváhagyást, az engedélyt. Ezért figyelembe kell venni azt, hogy az összes tanulmány mit mond erről, és ezt felül kell vizsgálni. A bizottságtól azt kérdezem, hogy hogyan kíván a bizottság reagálni a parlament és a tagállamok kifogására. És a bizottság és az EFSA hogyan kezeli, vagy közzéteszi majd azokat a tanulmányokat, amelyeket jelenleg nem, amelyek jelenleg nem hozzáférhetők újabb 15 évre, a maximális időszakra meg akarják adni valóban a jóváhagyást a glifoszátra hogyan vették eh, figyelembe az elővigyázatosság elvét, vagy egyáltalán figyelembe vették e ezt, és milyen adatok alapján döntött úgy a bizottság, hogy a lakosságra gyakorolt hatás minimális. Az Egyesült Államokban ennek pont ellenkezőjét eh, mutatta ki több tanulmány. A glifozát szermaradékot élelmiszerben is kimutatták. Persze GMO növények termesztői részéről elég nagy a nyomás, egy másik fontos szempont az antibiotikum rezisztencia. Miért nem vették figyelembe azt, hogy a glifozát tulajdonképpen egy antibiotikum, és szabadalmaztatva és antibiotikumként van, tehát a, tönkretesz teheti a bélflórát, és több tanulmány is ezt egyértelműen kimutatta. Elég meglepett engem a vita, ami ebben a hónapban az Agri Szakbizottságban zajlott. Ott hát nagyon sok minden elhangzott. Én négy utolsó megjegyzést szeretnék még tenni, elnök úr, ha megengedi és ebben szeretném visszautalni az agriban elhangzott érvekre. Független laboratóriumokban azt szokták mondani, hogy van probléma a glifozáttal de hogyha a vállalatokhoz, bizonyos nagyvállalatokhoz szorosan kötődő laboratóriumról szó, ők általában az ilyen laborok azt szokták mondani, hogy minden rendben van. A bizottsággal, a biztossal folytatott viták során is többen leszögezték, hogy glifozát mindenütt jelen van, a talajban, élelmiszerekben és a német sörben is, amit én korábban nagyon szerettem, de ezzel nem nagyon fogok inni és ellentétben az ipar állításaival, miszerint eh, akik azt mondják, hogy a glifozat teljesen lebomlik, és eh, nem nincs szermaradvány, nos, ezt eh, nem támasztja alá több nagyon komoly tudományos tanulmány azzal persze teljesen egyetértek, és Paldek de Castro úrral is egyetértek, hogy nincs elég tanulmány, tehát szükség lenne újabb tanulmányok készítésére. Három kulcsfontosságú tanulmányt említ, de hát ezeket e, a vállalatok, nagyvállalatok finanszírozták. Úgyhogy várjuk meg az engedély megadását addig, amíg új tanul, az új tanulmányok el nem e, készülnek. E, megfelelő tudományos tényekre kell alapozni a döntést, és nem ideológikus vagy lobby érdekeken alapuló megfontolásokra. Desz úr egyébként nem vett részt ezen az utolsó vitán, ha ott lett volna, akkor több mindent megtudott volna. Mindenképpen nyitottaknak kell lennünk az újabb tudományos ismeretek előtt, és itt mi a parlamentben Messnics professzor, professzor, a UK King's College-ból, Kruger úr Lipcséből és Egyesült Államokból érkező tudósok eredményei is rendelkezésre állnak, molekuláris szinten is nagyon sok adat van, és a molekuláris biológiával foglalkozók és ki foglalkoztak már, vagy végeztek vizsgálatokat olyan egy nagyon nagy kohorton az Egyesült Államokban, ami kimutatta, hogy igenis a glifozát és több betegség között is egyértelműen kapcsolat van. Végül az utolsó, utolsó tweetem és utolsó megjegyzésem a rendelkezésre álló tények szerint twittelte valaki a Twitterem, még a koffein is ártalmasabb, mint a glikozát. Nos, hát, és az alkoholt is említették. Nyilván az alkohol okozhat jobb károkat, mint a glifozát, és még a sót is felhozhatnánk, de hát ilyen párhuzamokat nem lehet húzni, nem lehet összehasonlítani ilyen anyagokat, különösen, hogyha egyértelműen endokrin disruptorokról van szó. Ugyanis amikor a mezőgazdaságról beszélünk, figyelembe kell venni, hogy a koffeinnal és az alkohollal párhuzamot vonni, jó, hát ezek addiktív anyagok, de a glifozát esetében nyilvánvalóan, hogy károkat okoz az igazságban is. Miss Konecsna for the GUE. Köszönöm, most Konechna asszony a GUE nevében kap szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Koc úr az a személy, aki ismét a, megnyitott ezt a problémakört. Én is hadd foglaljam össze, hogy mi történt az elmúlt kilenc hónapban. A glifozát aktív hatóanyag jóváhagyásának a felülvizsgálatát kértük, ezt feltételesen a bizottság visszautasította, mondván, hogy túl hamar léptünk, és a véleményeket meg kell várni. Most ezt a véleményt úgy tűnik, hogy megkapták, de az EFSA értékelése több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. A folyamatok nagyon furcsák, nyilvánvalóan. Úgyhogy már nem csak azok, akik hosszú idő óta vizsgálják ezt a témát, hanem a nagy közönség is egyre inkább érdeklődik a téma iránt. Sőt, az Európai Ombudsman is sokkolódott, egyszerűen sokkolta az, hogy az Európai Bizottság és az EFSA hogyan bánik ezekkel a szerekkel. Ahelyett, hogy a tavalyi évi kommentárjainkat bizonyítékokkal ö, tudták volna megdönteni, újabb és újabb tanulmányok születtek az idő közben, amely például a Greenpeace és más szervezetek részéről születtek, mutatják, hogy mennyire veszélyes ez a szer az egészségünkre. Sajnos az Európai Bizottság nem figyel oda, sem a mi kifogásainkra, sem mások kifogására. Emlékszem arra, hogy ez a frakció februárban az Európai Bizottság képviselővel Strasbourgban ülést tartott, és mindig nem tudom elfelejteni, mert a bizottság azt mondta, hogy hát semmit nem tehetünk, mert hát a nap is rákkeltő. Ezzel az érvel próbáltak minket leszerelni. A feltételesen visszautasították a tavalyi kifogásunkat is, és a glifozát engedélyét 6 hónappal meghosszabbították. Az adés ö, kollégáinknak azt mondták, hogy 10 5, 15 évre akarják meghosszabbítani a glifozát engedélyét, hogyha nem tudunk még komolyabb aggályokat felsorakoztatni. Mind olyan helyzetbe kerültünk, amit már láttunk korábban is. Nagyon sok EFSA adatot sorakoztatnak fel az ellenzőink, de az EFSA a hitelességét már régen elveszítette. Ez ügy előtt is. És most az utolsó jelentése kapcsolatban. Az EFSA jóvá hagyta a szaharint amelyet például az USA-ban és a Kanadában már betiltottak, mert rákeltől. A szakronit az USA-ban szintén betiltották. Igen, az Egyesült Államok, amely hónap, hónap után felmerül a vitáinkban a TTIP miatt. Ők betiltották ezeket az anyagokat. Most 6 hónap az jóváhagyás meghosszabbítása előtt 15 évvel akarják meghosszabbítani ezt az emberi és növény egészségre határos, határozottan káros anyagnak a használatát. Orosz rulettet játszunk, hölgyeim és uraim. Az Európai Unió állampolgárainak a közegészségügye érdekében nekünk fel kell szólalnunk, az állampolgárok bíznak bennünk, azért választottak bennünket meg, hogy az Európai Bizottság és az EFSA bohóckodását akadályozzuk meg. Nagyon sok növényvédőszer létezik, ne két nagy vállalkozást támogassunk szemben az összes állampolgárunkkal. Az ecsának az adatait állítólag csak akkor használhatjuk, hogyha nincs veszélye annak, hogy az aktív anyag veszélyességét be tudjuk bizonyítani. Ha nem tudunk megbízni senkiben, akkor bízunk legalább azokban, akiket mi választottunk. Az Európai Ombudsmant és legyünk felelősek és elszámoltathatóak az európai állampolgárok felé. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. El kell magyaráznom a kollégáknak, hogy a felszólalás listája a következő a politikai frakciók képviselői, akik aláírták a kifogást, ők jönnek először, azután azon frakciók, akik nem írták alá. Ezért van a szokásostól eltérő sorrend. Ezt szeretem volna elmagyarázni. Most pedig Stiles úr kap szót a zöldek nevében. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, valamennyien tudjuk, hogy e, e, a glifozát e, felhasznált mennyisége folyamatosan nő. 260-szor többet használnak, mint 1974-ben nem szelektív herbicid, ezt tudjuk. Tudjuk azt is, hogy a glifozátot a mezőgazdaságban használják elsősorban, de azt is tudjuk, hogy van más felhasználási terület, a vasútnál is használnak glifozátot, azután magánkertekben is. Eh, Pavel Pocsis is elmondta, hogy a glifozát eh, jelenlétét eh, egyre inkább kimutatják talajban, vízben, élelmiszerben, ugye van a híres német sör, botrány, amit valamennyien szeretünk, de anyatejben és vizeletből is, anyatejből és vizeletből is kimutatták már glifozátot. Tehát az ember egyre inkább ki van téve, sokkal jobban ki van téve a glifozát veszélyének, mint korábban. Az európai jogszabály, ami ezt szabályozza, a 2009-es híres peszticid irányel, és ebben jól el lehet olvasni, hogy az ilyen hatóanyagokkal hogyan kell bánni. A 2009-es jogszabályban az szerepel, hogy ható, ilyen hatóanyagot csak akkor szabad jóvá hagyni, hogyha elhanyagolható az emberi gyakorolt káros hatás, és ha kétség merül fel, csak akkor, hogyha semmilyen más azonos értékű hatóanyaggal nem lehet kiváltani. Az EFSZAK és az észer kell, kell, hogy készítsenek szakvéleményt, de ezt mi és sokan megkérdőjelezzük. Az elővigyázatosság elvét kell, hogy alkalmazza a bizottság, és ezért nem szabad a, ennek a hatóanyagnak a jóvágyását meghosszabbítani. Néhány hónapokkal, e, hónappal ezelőtt volt egy vita az IARC, e, a, e, a WHO és az EFSA között. Az EFSA akkor arra hivatkozott, hogy nagy számú tudományos tanulmányt, vizsgálatot használtak fel a szakvéleményük elkészítésekor, de a nagyon kínos lehet mindent adatot közé tenni, sokszor titkosítottak adatokat, és azt mondják, hogy bizalmasan kell kezelni az adatokat. A 15 évre akarják meg hosszabbítani a jóváhagyást. Kérdezem a bizottságot, hogy miért a maximumot, miért a maximális 15 évet, évre akarnák hosszabbítani a jóváhagyást. A parlament úgy gondolja, hogy nem szabad a jóváhagyást meghosszabbítani, de ha esetleg mégis, akkor, akkor miért a maximális 15 évre? A bizottság javaslatával kapcsolatban nincs ugye kötelező közvetítés, pedig tudjuk, hogy itt az állatokra, a madarakra és emlősökre egyaránt nagyon káros hatást gyakorol. A glifozáde algára, baktériumra, penészgombára és egyértelműen a biodiverzitásra nagyon káros hatása van. A vélemények közötti konfliktusát az IARC és az EFSA között jó ismerjük, ez egy dolog. Mit kíván a bizottság tenni, hogy tegye az EFSA vélemény, szakvélemények tudományos érveit. Ebben az szerepel, hogy a glifoszát nem rákkeltő. De ezzel szemben áll, hogy a nagyobb tanulmányban szerepel egy sor érv, amely eh, mégis eh, a káros hatást eh, támasztja alá nagyobb emlősöknél, embersze és az embernél is. Pavel Pocs is beszélt arról a vitáról, hogy a hatóanyag a, megzavarhatja az ember hormonháztartását. A bizottság eh, a meghosszabbítást eh, javasolja, de a, ez az ember egészségét, az állatok egészségét és a környezetet nem eh, védené szükséges mértékben. Szigorúbb ítélethez kell eljutni, és a mi frakciónk azt gondolja, hogy ez nem kompatibilis a 2009-es 117-es irányelven gondoskodjon a bizottság arról, hogy készüljön egy független értékelés a glifozát besorolásáról, és kérjék meg, szólítsák fel az EFSA-t arra, hogy tegye közé az összes adatot és eredményt, amire a szakvéleményét alapozta. Itt az ember egészségét kell középpontba helyezni, és ezért tartjuk veszélyesnek a bizottság eljárását kedves kollégák, több mint 20 szeretnének hozzászólni a vitában, és hogyha mindenki 5 percig beszél, hát nem tudom. Következő a listán pedig Csini úr az EFDD képviseletében. Köszönöm szépen, elnök megpróbálok kicsit rövidebb lenni. Megpróbálok hiteles lenni, de itt az előbb érdekes megállapotásokat hallottunk. Ugye az előttem szólók ellenzik a 15 évre szóló meghosszabbítását ennek a jóváhagyásnak. Nagyon sok olyan eredmény van, ami bizonyítja, hogy a, bizonyítja E, hogy, hogy a talajt és az élelmiszer láncunkat is szennyezi a, a glifozát akik azt mondják, hogy az emberi egészségre nem ártalmas, azok a multinacionális cégek által finanszírozott tanulmányokra hivatkoznak, akik saját mag, azok, a, azok a cégek finanszírozzák az ilyen tanulmányokat, akik maguk a gyártók. 17 szakértő különböző országból egyértelmű tényeket tett le az asztalra, és a Nemzetközi Rákutatási Társaság is bizonyítottnak látja, hogy igenis lehet rákkeltő hatása a glifoszátnak. Most a bizottság meg akarja hosszabbítani az engedélyt, és itt tudnunk kell azt is, hogy ha félékre permetezik a glifazátot, és azután a gyermekeink ezt megeszik, úgyhogy a kérdésem az, hogy hogyan lehetne biztosítani, hogy kizárhassuk a rákkeltő hatást. Azután külön említették a hormon háztartásra gyakorolt káros hatást. Meg kellene várnunk még az Európai Vegyipari Ügynökség tanulmányát, és az elővigyazottasság elvét mindenképpen be kell tartani. <clears throat> Tornánó asszony, köszönöm elnök úr. Kedves kollégák, először is egy procedurális ö, dolgot szeretnék leszögezni. Ugyanaz a célja az összes frakciónak, a miénknek is, de más formában fogalmaztuk meg ezt. Mi csak az állampolgártársaink az ő egészségük és környezetük érdekét akarjuk védni. Szerintem ezzel a frakciók közötti torzsalkodást most egy kicsit félretehetjük. A glifozát kockázatai, ennek a kereskedelmi forgalomba hozott változatait olyan toxikus anyagokkal vegyítve használják, amelyek károsak az emberi egészségre. Megfelelő rendelkezésekre, szabályozásra van szükség, és szigorra az intézményeken belül is. Az antimikrobiális rezisztencia és az antibiotikumok túlzott használata ellen szeretnénk felépni. Ez már nagyon régóta a közvitának tárgyát képezi. Ilyen jellegű használatot találunk a glifozát esetében is megerősített óvatosságra van szükség az összes olyan anyag használata tekintetében, amelyet antibiotikumként használunk. De miért gondoljuk azt, hogy az Európai Bizottság túl messzire megy? Tudjuk, hogy a tudományos kontextus most egy kicsit különleges. Egy oldalról ott vannak az EFSA megállapításai, amelyek azért tartalmaznak kételyeket, és amikor kételyekről van szó, ott mindig kockázatot találunk. A Hendrik Boll tanulmánya szintén azt mutatta, hogy a glifozát káros lehet. Két komoly oka arra, hogy legyünk óvatosak. Ugyanakkor az Európai Ombudsman is emlékeztetett a bizottság arra, hogy nagyon fontos az óvatosság elvét alkalmaznia, és a különösen alkalmaznia kell ezt akkor, amikor növényvédőszereket hoznak forgalomba, és ennek engedélyét adják ki. Új kockázat értékelést akarunk letni minimum, ha csak lehetséges új kritériumok és új megközelítések alkalmazásával. Ezen túlmenően a további vegyi anyagok alkalmazása, amelyek ebben a kereskedelmi forgalomba hozott verzióban szintén szerepelnek, nincsenek megnyugtatóan értékelve. Szerintem ezek toxikusak. Hogyha új ö, lépést akarunk tenni a növényvédelmi szerek és különösen a glifozáttal kapcsolatos kutatásokban és az ezek alapjára helyezett értékelésben, az nagyon jó lenne. Végül a tagállamok nagyon megosztottak ebben a kérdésben, és az Európai Bizottságnak Egyeztetésre időt kellene szól szánnia addig, amíg nem tudnak megállapodásra jutni a tagállamok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Demes Meker úr kap szót. Eh, Köszönöm, kollégák. Úgy döntöttem, hogy saját nevemben támogatom az Európai Bizottság ellen benyújtott kifogást, amelyben az kifogás hogy 15 éve meghosszabbítanák a hatóanyag jóváhagyását. Itt az rész vitában arról van szó, hogy rákeltő-e a glifoszát vagy sem. Nos, jelen pillanatban nincs tudományos konszenzus erről. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség az EFSA véleménye szerint nem rákeltő a glifozát, a WHO viszont azt mondja, hogy valószínűleg rákeltő hatása a glifozát. Tehát számomra világos, hogy a különböző konklúziók az EFSA és az IARC vélemények között ellentmondás van. Az EFSA a hatóanyagra, a glifozátra koncentrál, az IARC pedig elemezte a kóformulánsokat is. A kockázat elemzés tehát eltérő. Mindenki tudja, hogy nem lehet összehasonlítani almát citrommal. Az Európai Bizottság ezt úgy tűnik, hogy szintén már kezdi megérteni. Az engedély, a glifozát engedélyének a meghosszabbítását miért kapcsolná össze össze a taolamin jóváhagyásával, ami egy kóformuláns, tehát a formulában ugyancsak résztvevő eh, vegyület. Eh, nem igazán lehet, hogy ez a megoldás része. Nehezen tudom elképzelni, hogy a bizottság miért rögtön a maximális 15 évre akarja meghosszabbítani a eh, jóváhagyást. A kollégák is feltették ugyanezt a kérdést. Számomra az ö, emberi egészsége és az elővigyázatosság elvének a tiszteletben tartása a legfontosabbak. A glifozát környezettal és a koformulásokkal kapcsolatos vizsgálatokat tovább kell folytatni a környezet és az emberi egészség érdekében. És ne értsenek fél, félre, én most nem az EFSA ellen mondom, amit mondok, az evidence-based, a tudományos tényeken alapuló szakvéleményekre van szükség, és az EFSA objektíven végzi a munkáját. De még egyszer megismétlem, nem elég csak a hatóanyagot vizsgálni, hanem a vele a koformulásokra is kell terjeszteni a vizsgálatot. Tehát emellett az esetleges hormon háztartás vagy hatásokat is vizsgálni kell, és nagyobb transzparenciára van szükség. Tehát konklúzióm jelenleg túl sok az aggályos eleme a bizottság döntésének, és ezért emeltük ezt a kifogást. Köszönöm szépen, Rízasszony. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr egyetértek a társ előadóval, Pokúrral, amikor azzal nyitotta meg ezt a vitát, hogy sajnos a parlament és a bizottság csak fel, a parlament csak fel tudja vetni ezt a problémát a bizottság felé. Még egy ok ez arra, hogy felszólaljunk, kifejezzük ismételten az aggájainkat, hiszen nem először beszélünk erről a témáról az MV szakbizottságban sem. Ön is társelőadója vagyok ennek a kérdésnek, de nem a saját frakcióm nevében, hanem személyes érdekeltségből, mert a frakcióm egy kisé megosztott e témában. Már többször említettem, hogy miért vagyok ennyire elkötelezett. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek pont ezt kell tennie, amit tesz, és az Európai Bizottságnak pont nem szabad azt tennie, amit tesz. Nem szabad megújítani a glifozát engedélyét egy részleges információk vagy ellentmondásos tudományos és közvéleményben megnyilvánuló vélemények alapján nem lehet megerősíteni egy engedélyt. A WHO azt mondja, hogy lehet, hogy rákkeltő a glifozát, az EFSA szakértője azt mondja, hogy hát bizonyára nem rákkeltő. Az tudomány tehát nem tudott végleges véleményt mondani, a szakértők nem tudtak véleges véleményt mondani, de a bizottság igen, radikálisan és egyértelműen igen mondott, és ez elfogadhatatlan. A glifozát, mint anyag problematikus. Egy oldalról, más oldalról azok a segédanyagok, az a koktél, amit hozzátesznek a forgalomba hozott növényvédőszerbe, az az 500 segédanyag, amelyet hozzátesznek különböző formáiban, ezek mind lehetnek öm, rákeltőek. Például van egy prekoamin nevezetű anyag, amely kifiz, kifejezetten rákeltő. Arra azt mondják, hogy egy az 500-ból? Hát akkor is, de akkor is az óvatosság elvét alkalmaznunk kell. És az előző kollégák érdem, érveire is szeretnék kitérni. Nem minden nap látjuk azt, hogy mint ebben a kérdésben az elnökség vállalja a konfrontációt az Európai Bizottsággal. Nyilvánosan is. És a holland elnökségeben nem áll egyedül. Van öt tagállam, amely jelen pillanatban ellenzi a megújítást. Remélem, hogy lesznek többen is. 43 millió európait fed le ez az öt tagállam. A szakértők ezért már, március elején azt mondták, hogy hát lehet, hogy nem sikerült elérni a szükséges minősített többséget májusra. Remélem, hogy ez így lesz. Az a javaslat tehát. Nem tudom, hogy elmondhatjuk-e azt, hogy sikerrel fogunk járni. Szerintem minden esetben, mindenképpen vissza kell utasítani a meghosszabbítását az engedélynek. Két állásfoglalás tervezetről van szó ma. Az egyik az, hogy azt mondják nekünk, hogy májusban mi be akarjuk tiltatni a glifozátot. Nem, nem ezt mondjuk, olvassák el a szöveget. Új szöveget akarunk, azt akarjuk, hogy a házi feladatát az Európai Bizottság ismét végezze el, javítsa ki a hibáit. Miért nem lehet egy mondjuk egy új menetrendet, egy felülvizsgálati időszakot, egy fokozatos kivezetést betervezni. Nem azt mondjuk, hogy azonnal tiltsák be és azt kérjük, hogy hallgassák meg a bizottság részéről a francia, a német szakértőket, a WHO-t. Még mást is akartam mondani, de látom, hogy az elnök úr már egy kicsit türelmetlen. Ezt kérjük tehát, elnök úr, és remélem, hogy meghallgatnak bennünket. Nem tudom, hogy lehetséges-e, hogy még észhez térítsük az Európai Bizottságot, amely nekem úgy tűnik, hogy nagyon radikális a lépfele kérdésben. Köszönöm szépen. Péter Jár a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném eh, Delajnek kollégát eh, kimenteni, sajnos nem lehet jelen, megbetegedett. És eh, felírta nekem a fő érveit, és most szeretném képviselni. Tehát, hogyha itt az ideológia veszi át a főszerepet, akkor az érveknek sem jelentősége. Tehát legyen ez nekünk egy jó tanulság. Mindenképpen független tanulmányokra van szükségünk. Tudományos tanulmányokra. Ez jól hangzik, de én azt megmondom, hogy minden eredményhez kap egy elleneredményt. Tehát bárki, bármit kihoz, annak egy másik független szakértő kihozza az ellenkezőjét. Én is mérges vagyok, nem csak a bizottság miatt, hanem a tanács miatt vagyok mérges, hiszen ott egyszerűen blokkol mindent. És a tagállamokat szeretném felszólítani, hogy végre mozduljanak. Hiszen az EFSA a projekt kockázat megítélését továbbadta, és itt eléggé furcsa, hogy például Németország a saját intézményének az eredményét sem ismeri. Hát ezen azért egy picit elgondolkozom. És hogyha az ideológia kezd el uralkodni, akkor itt azt mondanák a fociba, hogy csal, mint a fociba, hogy bundáznak. Tehát érdekes, hogy a vizeletben glifoszát rezidúm van, és hogy magasabb arányban, mint az ivóvízben. de általában Európában nem szokásos vizeletet fogyasztani italként, tehát eh, hogyha valaki a vizeletét fogyasztja, akkor, eh, és ezt mérik, hát nem biztos, hogy ez a nagy igazsághoz közelebb visz minket. Tehát most eh, arra szeretnék felszólítani minket, hogy objektívak legyünk, és a témáról beszéljünk, az érvekről beszéljünk, ne ideologizáljuk át a dolgot. És egy olyan lehetőséget kellene találnunk, amely a gyakorlatban is megvalósítható. Tehát már a kollégáimnak is megmondtam, hogy ha betiltanak egy hatóanyagot, azonnal jön helyett egy másik. Ez a múltban is így volt, és hogyha betiltanak valamit, ezt mondják a gazdák is, és jön valami a helyére, akkor az egy drágább lesz, kettő esetleg még agályosabbá teheti a felhasználás. Tehát egy drágább és gyanúsabb lesz, hogyha jön valami helyette. Tehát én azt mondanám, hogy ez a vita ne legyen átideologizálva, tehát itt mindenképpen tárgyilagosság kell. És a döntési folyamat, amely most zajlik, a tagállamok és a bizottság között, tehát először is ez érjen véget. Legyen valamilyen eredménye, tehát hogyha lenne valamilyen mondani valóm, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen megtiltanám a tanácsnak azt, hogy, hogy tartózkodjon a szavazástól. Tehát bizonyos dolgokban igenis mutassa be az arcát, hogy most igen vagy nem, de ne tartózkodjon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR nevében Görling úr. Gasszony, köszönöm. Világos, hogy nagyon sok aggály van a glifozát tekintetében néhány érvet nem értek, de amit értek az az, hogy felismerem, hogy Poc úr aggódik, és azt is értem, hogy miért aggódik. Nagyon jól előadta, és szerintem itt objektívabban kellene lennünk. Tehát legyünk mindenképpen óvatosak. Nagyon aggódom, itt az állásfoglalás miatt nem tudom, nem tudom támogatni, mert szerintem sok helyen pontatlan. Tehát nem azt mondom, hogy a frakcióm nem azt mondja, hogy ne vizsgáljuk meg, de kicsit elegünk van abból, hogy az EFSA elvesztette hitelességet. Az efsa már valahogy nem lehet komolyan menni ebben az ügyben többet. Tehát, hogyha az EFSA tesz valamilyen kijelentést, akkor az eléggé furcsa, hogy ez teljes mértékben ellentmond a tudományos eredményeknek. Tehát, hogyha most egyetértünk velük, akkor is rontjuk a hitelességüket. Az EFSA-nak igenis van dolga, megnézte, hogy milyen hatóanyag van benne, és most teljesen más dolgokat teszünk, tehát körtét hasonlítunk össze almában. Az eh, IRC e az egy más dolog. Én nem értem, hogy az állásfoglalásnak miért nem lehetett volna a lényegre koncentrálni, és akkor tudtuk volna minnyáján támogatni. Tehát sokkal tovább megy. És éppen ezért nem tudom támogatni az egyes pont. Itt az emberi és állat egészségügy magaszintű védelme nem kerül szabályzásra. Ez nem így van. Tehát itt az óvatosság elvét sem alkalmazák. Tehát az óvatosság elve az azt jelenti, hogyha bármi van, bármi előfordulhat, akkor megtiltjuk. Nem. Ez azt jelenti, hogy, hogy megvizsgáljuk a kockázatot. Nem is gondolom, hogy azt kéne kijelentenünk, hogy túlmutat ez a meglévő helyzeten. Tehát itt nem szabad megkerülni a megállapodást. Tehát nagyon fontos az, hogy a szakértők véleményét hallgassuk meg. A szakértők még nem nyilatkoztak nyilvánosan. Van kutatás, de nem mondták meg pontosan, hogy milyen eredményre jutottak. Tehát, tehát szerintem, ami előttünk van, az nem megfelelő. És szerintem a bizottságnak át kellene nézni a dolgot. Van idő, van egy időhatár, azt mondta, hogy júliusban pedig előállnak majd egy ütemtervel, hogy mi legyen. A négyes pont. Igen? Sajnálom. Mi van? valaki, valakit panaszkodik, hogy már mióta beszél. Köszönöm. Felszólítom a bizottságot, hogy független szakértőket rendeljen elolvassuk. Ezt megtették. Tehát nem tudom, hogy mindenki elolvasta-e a tudományos vizsgálatokat. Tehát egyetértek ezzel a ponttal. Igen, igen, olvassák el. A hatos felszólítja a bizottságot, hogy a FAO-nak is adjon mandátumot. Tehát igazából milyen, milyen standarden fognak tesztelni? Tehát itt van egy nyomonkövetés is, és itt egyszerűen nem, nem tudok ezzel egyetérteni. Tehát szerintem ezeket a dolgokat valahogy úgy kellene megfogalmazni, hogy minnyáján egyet tudjunk vele érteni. Szerintem ez túl messze megy, ez szerintem hisztérikus. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében mi téma? képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ma az eddig szóló frakciók egyértelműen vagy támogatják, vagy ellenzik az engedély meghosszabbítását. De szerintem a döntésnek tudományos elemzésen kell alapulnia. És itt most egy politikai vita folyik, mazsolázgatunk. Arra kérjük a bizottságot, hogy végezze el ezt a tudományos elemzést és választ kell adni arra a kérdésre is, amit a bizottsághoz intéztünk. Még egy személyes megjegyzést is hagy tegyek. A glifozát betiltásának lehetnének negatív hatása is. Ahogyan korábban elhangzott, az agrárszektor a glifozát legnagyobb felhasználója, és az agrár ágazat ennek tudatában is van. És tudják, hogy bizony, vannak bizonyos aggályok a polgárok, az emberek körében. A kertészek gazdák az Integrated Pest Management elvét alkalmazzák, amit itt teljes szívből támogatok. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban létrehozott egy munkacsoportot, egy task force-ot is. Mit értünk ezen az integrált gazdálkodáson. Ez azt jelenti, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen jó alternatíva áll rendelkezésre a mezőgazdaságban és a természetben szignifikánsan csökkenteni akarjuk az integrált növényvédelem segítségével a peszticidek alkalmazását. Én még gondolom, hogy a gazdák és a kertészek mindig kell, hogy valamilyen alternatív anyagot tudjanak használni a, de a növények növényvédelem megfelelő szintű biztosítására, és sokkal rosszabb az egészséget és a környezetet károsító alternatívák helyett kell természetes anyagokat felhasználni. Lehet, hogy ezeknek a hatása csekélyebb, és az is lehet, hogy még károsítják is az ökoszisztémát. Emellett itt a társadalmi-gazdasági hatásokkal is számolnunk kell, amennyiben az Európai Unió az agrárágazatban megtiltaná a glifozát használatát, világ más régióiban viszont nem tiltanák meg. Ez versenyhelyzet, versenyhátrányt jelentene, és nagyon rossz lenne az európai gazdák számára is. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ez egy nagyon nehéz ellentmondásos vita, és egy pontot mindenképpen kihangsúlyoznék már rögtön az elején, és ebben meg is állapodhatunk. Tehát itt egy pozitív dolgot kiemelik. A bizottság azt javasolta, hogy a talivuminokat közvetlenül tiltsák be, és hogy megvizsgálják a többi anyagot, tehát hogy azonnal betiltság szerintem szükséges. Már 2012-ben is a bizottsághoz fordultam, Dali és Potosnyik biztoshoz, akkor még a bizottság annyira nem volt meggyőződő, hogy amit tennie kell, de szerintem itt mindenképpen haladást értünk el. Különben eléggé nehéz dologról van szó, és egy olyan vélemény kezdett kialakulni, hogy a glifozát az teljes mértékben ártalmatlan úgy lenne inni, mint a vizet. Orvosként azt ajánlom, hogy ne igyák víz helyett. Nagyon problematikus anyag. És azon is el kellene gondolkoznunk, hogy lehetséges egy tilalom, de természetesen egy bizonyos idő után, hogy azt sem várhatjuk, hogy igazából az európai mezőgazdaság azonnal el a biotermelésre. Tehát igen, kevésbé ártalmas anyagokat lehetne alkalmazni, ezekről viszont nincs elég anyagom. A kollégák beszéltek egy másik témáról is, de szerintem az európai mezőgazdáknak most egy olyan akadályt zúdítanak a nyakába, amivel a konkurencia nem rendelkezik. Tehát holnap vagy igennel, vagy nemmel szavazunk, és a plenárison remélem kompromisszumok is születnek, tehát véleményem szerint valahogy így kéne haladnunk, tehát esetleg nem 15 év, hanem kevesebb határidőt kéne megszabni. Hogyan lehetne a társható anyagok esetében eljárni, és esetleg kompromisszum lehetne például itt a hatály is. Tehát, hogy esetleg európailag korlátozzuk, vagy hogy helyesen, amit a bizottság mondott, hogy 15 évre hosszabbítsuk meg az alkalmazást. Tehát erről egy kicsit pontosabban is kellene tárgyalnunk, hiszen igazából, hogy egy igent vagy egy nemet szavazunk, azzal nem oldjuk meg a problémát. Köszönöm szépen, Körte úr. Köszönöm, mert hát ez mindig ez a helyzet az ilyen esetekben. Igen, nem, tartózkodás. Hát a tanácsban ez nagyon népszerű, tehát hogyha valamilyen tillomról van szó, hogy egyszerűen eh, elbújnak egy tartózkodás mögött, a tagállamokat kizárják. És eh, igazából egy másik eh, kultúrára lenne szükség. És nagyon fontos az, hogy például, hogyha Németországban két minisztérium vitázik, akkor általában ott is tartózkodnak. Tehát most eltekint a szakmai szempontoktól a bizottság, de az EFSA is igazából nem végzett megfelelő munkát. Az Európai Unió nagyon nehéz napokat él át. És hogy ez az eljárás ezt nem tartom túlságosan jónak. Nem tartom túlságosan jónak az elhangzott érveket sem. Tehát hallottunk mindenféle tanulmányról, EFSA tanulmányokról, és, és itt az F séma alapján tárgyaltak, és itt a glifozátos végtermékeket most kihagyták. Volt egy olyan érzésem, hogy a bizottság úgy gondolta, hogy ez a dolog egyszerűen átmegy az Európai Parlamenten, nem problémás a dolog, és akkor minden rendben van. Ennek a parlamentnek az a feladata, hogy ellenőrizzen. Ha itt ilyen kemény érvek vannak, mint a WHO érvei, tehát most beszélhetünk a sörivásról is, nyilván túloznak, de mindenben találhatok nyomokat. Tehát például amikor itt volt a kerge marhakór, voltak olyan emberek, akik tömték magukat és semmi bajuk nem lett, és azt mondták máshol, hogy valaki megevett egy hamburgert, akkor attól beteg lett. Tehát itt valahol meg kell változtatnunk ez az egész eljárás, hiszen ártunk, az Európai Uniónak ártunk, az EFSA hírnevének. Tehát szerintem valahogy egy másfajta vitakultúrát kellene alkalmaznunk. Megvan az a lehetőségünk holnap, hogy igennel vagy nemmel szavazunk, és ez egy politikai jelzés is. Azt mondanám, hogy itt igennel szavazunk. Faria képviselő. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, <clears throat> como colega anterior do... Ahogy a kollégák már említették, nagyon komoly vitára van szükség, hogy objektív véleményt tudjunk alkotni. Egy roppant összetett dologról van szó, és roppant bonyolult dologról van szó. Elsősorban azt látjuk, hogy a tudós társadalom is megoszlik, és az EFSA is azt mondja, hogy a hatóanyag úgy néz ki, hogy meg kell, tehát az alapanyagot, a hatanyagot a együttható anyagokkal együtt kell megvizsgálni. Tehát az EFSA azt mondja, hogy nem rákeltő ez az anyag. Viszont a tudományos tanulmányok azt mondják, hogy rákeltő. Különféle eredményeket kaptunk tehát. És a WHO nagyobb vizsgálatai, átfogó vizsgálatai alapján az az eredmény született, hogy rákkeltő a glizofát. És most kinek higgyünk, de most ki a tudományos, ki a nem tudományos. Tehát itt a közegészség egy ügyet kell megvédenünk, és mindenképpen megfelelő alapra van szükségünk ehhez. Azt gondolom, hogy pillanatnyilag, ami előttünk van, mindenképpen ez alapján kell döntenünk. Tehát, hogy most ezt az anyagot lehet tovább használni, több konkrétabb adatok, tudományos ismeretek értelmében, tudatában. Tehát most jobban össze vagyunk zavarodva, mint néhány hónapja szerintem. Ez pedig annak az eredménye, ami a tudományos világban történt. Tehát összecsapott a tudományos világ. És ez sokkal jobban összezavart minket, mint néhány hónapja. Tehát eh, azt mondtuk, hogy eh, mindenképpen egy nagyon átfogó hatástanulmányra van szükségünk, mielőtt döntést tudunk hozni. Teljes mértékben egyetértek ezzel, és arról van szó, hogy 15 eh, évvel meghosszabbítjuk a glifazát alkalmazásának a lehetőségét, véleményem szerint pedig ez eh, ártalmas a közegészségügyre. Tehát eh, olyan döntésre van szükségünk, amár a legjobban védi a közegészségügy, a közegészséget. És eh, ehhez természetesen a tudományos közösség vizsgálata szükséges. Tehát a pillanatnyi ismereteink alapján szerintem nem lehet jó döntést hozni. Elnök úr, én pillanatnyilag azon a véleményen vagyok, hogy hosszabbítsuk meg a használhatóságot a következő 15 évre. Hojszling úr? Mindenek előtt a tagállamokra kell gondolnunk, akik leállíthatják a folyamatot. A bizottsági 15 évre akarja meghosszabbítani az engedélyt, és tekintettel arra, hogy már két éve nagyon kritikus vitát folytatunk erről. Vannak itt olyan szakvélemények, amelyeket komolyan kell venni, és botrány, hogy a bizottság ezek után ezt a javaslatot teszi. Az alkalmazás korlátozásáról, ha szó van, mit is jelent az? E, minden gazda a búza e, betakarítása előtt egy héttel is e, akár még permetezheti, halára permetezheti a növényeket és lehet, hogy a tehenek már nem, ehet, nem legelhetnek, mondjuk viszont a búza megy a malomba, és utána a pékségben napokon belül feldolgozzák. A peszticidek kell akár persze mm, e, akárki a saját kertjét eláraszthatja. És gondoljunk csak bele, hogy mi mindent engedélyeznek, és miért kell most 10, a maximális és időtartama rögtön 15 évre meghosszabbítani az engedélyt. Ezért azoknak köszönöm, akik most leállították ezt az eljárást. Nagyon sok aggódó polgár reagál, és ezért mindenképpen a parlamentben itt meg kell ezt vitatni. Nekünk képviselőknek pedig jogunk van kifogásainkat hangoztatni. Az EFSA vélem, szakvéleményével szemben. Nagyon sok biodiverzitásra vonatkozó tanulmány szerint az esetek 40%-ában, amikor glifozátot alkalmaznak, romlik, csökken a biológiai sokszínűség. Tehát meg kell, és akkor korlátlanul engedélyezünk egy ilyen szert, ezt nem lehet semmivel indokolni. És emellett még egyszer azoknak mondom teljesen egyértelműen, akik azt mondják, hogy nincs alternatívája. Nos, ez nem így van. Egyrészt naponta szá, sok, több százezer biogazda bizonyítja, hogy glifozat nélkül is nagyon jól lehet termelni, és egyébként az elmúlt években egyértelműen kiderült, hogy azért alkalmazzák a glifozátot, mert ez olcsóbbá teszi a termelést, tehát viszont a, az, hogy a klímavédelemnek is jót teszünk ezzel, hát ez mind, mind butaság. Egyszerűen olcsóbbá teszi a növénytermesztést, a gazdálkodást, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy szükség lenne erre az anyagra, de ennek csak pusztán gazdasági meg, okai vannak, és persze, aki a mezőgazdaságban dolgozik, az mindenki tudja, hogy mit kell, milyen szabályokat kell betartani, hogy lehet, vannak alternatívák eh, a növényvédőszerekhez képest, eh, mechanikus és és más eh, alternatívák hogyha általában nem tudjuk megakadályozni az engedélyezést, ami nekem tulajdonképpen a célom lenne, akkor legalább nagyon szigorú korlátozások legyenek. És ezzel kapcsolatban nem is lehet vita, szükség van az alkalmazás szigorú korlátozására. Még egy dolog az egész eljárásról ez a fokú intranszparencia, tehát egyáltalán nem átlátható az eljárás. Az ERK tanulmányai eh, nyilvánosak, az FSI nem, hát ez tartósan nem maradhat így. Köszönöm szépen, Várnion úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Néhány szó, néhány percben. Azt gondolom, hogy fontos emlékeztetni arra most, itt a szakbizottságunkban, hogy egy első győzelmet arattunk a Monsanto ellen, amely 30 éve mérgez minket. A glifozát nevű Run-Up kereskedelmi forgalomban viselt nevet viselő termékével. Érdemes megnevezni a Monsantót, ezt a vállalatot. Egy olyan vállalkozásról van szó, amely évek és évek óta itt és máshol is a világ szerte olyan féktelen lobby tevékenységet folytat, aminek csak egyetlen célja van, az, hogy rengeteg pénzt csináljanak. Ne felejtsük el, hogy akkor, amikor a Roundup nevű szert és a glifozátot támadjuk, akkor ennek a létezésének, a Monsanto létezésének a gyökereit támadjuk, hiszen a forgalmuk a 40, éves forgalmuk a 40%-át teszi ki ez a Roundup nevű termék forgalmazása. Hogyha ezt megnézzük, az lehetővé teszi azt, hogy ne, már nem politikai, már nem megfelelési, hanem etikai kötelességünk van ennek fényében parlamenti képviselőként olyan megközelítésre, olyan attitűdre van szükségünk, ami a gazdasági pénzügyi érdekek ellen szólal fel, hiszen ez a vállalat van emögött, ez van az egész ügy mögött. És azon túlmenően, amit néhány kollégánk mondott, a kockázatok tekintetében. Ennek a növényvédőszernek a használatával. 650 ezer tonna glifozátot használunk el évente világszerte. A diagnosztika, amit hallottunk doktor úrtól, Peter Lizétől, akkor, amikor a WHO azt mondja, hogy rákeltő anyagról van szó, ennek fényében az Európai Bizottság az EFSA-n keresztül azt mondja, hogy á, nem, nem, ó, semmiség és egy olyan tanulmányt ö, hoztak ki, amit olyan más tanulmányokra alapoztak, amit teljes mértékben ez a vállalat finanszírozott, és egyébként állítólag 13 olyan tagállami szakértő, akik részt vettek ebben a tanulmányban, még mindig nem lettek megnevezve, ezt szerintem elvethetjük, ennek az eredményeit. Ez nagyon gyanús. Ez van itt előttünk az asztalon, ez alapján kéne politikai munkát végeznünk. A politikai feladatunk az az, hogy ítéljük el ezt. És hogyha nem ítéljük el, akkor szégyelhetjük magunkat hiszen európai állampolgártársaink számára egészségügyi hatásai lesznek, hogyha folytatódik ennek a szernek a használata. Úgyhogy köszönöm a kollégáknak a kifogást, a támogatást, és igennel fogok szavazni. Köszönöm, Desszúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát. 11 születésnapom óta aktív mezőgazdász vagyok. Hát az elmúlt 20 évben nem fogtam, nem használtam difozátot, a következő 20 évben sem fogok, tehát igazából ez a vita annyira nem érint. Semmi kontaktusom nincs a Monsantóhoz, 40 évig nem volt semmilyen vita a glifoszát mérgességéről. Most honnan jön ez a vita? A múltban már voltak ilyen esetek. Az agracint például 30 éve használják, sose volt vita. Az atracin esetében akkor kezdődött a vita, amikor az értekelt cég szabadalma véget ért. Érdekes, hirtelen, ahogy a cég nem akarta a terméket megtartani, hirtelen mérges lett. A Monsantónál is megszűnik a gifaszát szabadalmat, nem lennék nagyon meglepve, hogyha a Monsanto állna az egész dolog mögött, hogy majd valamilyen sokkal drágább csereanyagot fejleszen ki. Tehát Németországban van egy kockázat becslő szövetségi itéze, intézet. Nem túl mezőgazdaság barát ennek a igazgatója, de azt mondta, hogy a glifoszátnak ugyan annyi a káros hatása, mint a konyhasónak. Tehát mind a kettőt lehet halálos adagban adagolni. Tehát akkor tiltsuk be a konyhasót? Azért, mert a konyhasót is meg lehet halni? Tehát például 1900-ban semmilyen növényvédőszer nem volt. Ma, és sokkal hamarabb haltak meg az emberek, mint most. Ma az emberek állítólag teletömik magukat mindenféle káros szubstanciával, és 80 évig vígan elélnek. Tehát most akkor, akkor mi, mi, mi az összefüggés? Tehát a glifozátnak az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy mennyi a várható életkor. Hallják, hogy Bajorországból vagyok, és igenis, amikor a német Bundestagban szavazás volt, akkor volt itt egy nagyon dubiózus cég, amely valószínűleg befolyásolta a döntést. Tehát Henzel elnök a kockázatbecslő intézettől azt mondta, hogy igazából a sör akkor halálos, hogyha napi ezer litert fogyasztunk. Tehát eh, akkor szerintem a sör itt sokkal károsabb, mint a glifozát. És Henzel elnök azt is mondta, és igazából, hogy miért nem félek attól, hogy a vizeletben glifozátot találnak. Hogyha nem lenne glifozát a vizeletben, a sokkal rosszabb lenne, mert az azt jelenti, hogy az ember nem választja ki ezt az anyagot, hanem a test felszívja. Tehát igazából megnyugtató az, hogy a vizeletben glifozát van. Tehát most az, hogy 10 évre hosszabbítják, 15 évre hosszabbítják, teljesen mindegy. De igen, és nézzük meg, hogy például részszulfát, a részgálic mennyire mérges. És a részgálicot alkalmazzák a biogazdaságban is. Tehát most akkor nézzük meg, hogy a glifozát vagy a részgálic mérgezőbb-e. Tehát igazából nem értem ezt az egész vitát. Én mindenképpen le fogom szavazni ezt az indítványt, azért, mert az NGO-k vannak mögötte, és azért az NGO-k izé, vernek minket át itt bottal a bozóton. Nem. Köszönöm. Danke, Herr Vorsitzender. Viele Dinge sind ja jetzt schon angesprochen. Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott már. Én holnap igennel fogok szavazni az állásfoglalásra, mert úgy gondolom, hogy erre kötelez minket az elővigyázatosság elve. Hogyha aggályok merülnek fel, és ezt ugye ezeket többen felsorolták, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk elég komolyan venni ezeket az aggályokat. A Monsantóról csak annyit, hogy a Monsanto nem csak a glifozát gyártója, hanem a glifozát tűrő növényeke is. Tehát magát a kukoricát és hozzá a glifozátot is ők szállítják, és ezzel a biológiai sokszínűségnek nagyon sok kárt okoznak, hogy finoman fogalmazzak. Röviden, közvetett módon elhangzott még az is, hogy Európában itt az állattenyésztéssel tulajdonképpen elfogadjuk azt, hogy amikor harmadik országból importálunk takarmányt, akkor elfogadjuk azt, hogy a harmadik országból származó takarmányjal az embereknek is az állatokon keresztül súlyos károkat okozunk. Ezért nagyon helyesnek tartom, és gondolkozzunk el azon, és vizsgáljuk meg, hogy milyen fokozatos eljárás lehetne bevezetni, mert az nem lehet, hogy Brazília, Argentina azt csinálnak, amit mi itt már Európában nem akarunk. Thank you very much. And now Miss Shirley uh, Pirik. Voorzitter, Pirik, asszony, elnök úr. Hollandiában ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon komoly vita folyik, sok minden nem egyértelmű, komolyak a viták, Van Dam miniszter is ezt mondja, és a, itt a szocialisták is. A glifozátot a szántóföldi növénytermesztésben, a kertészetben alkalmazzák, növényvédőszerként jóvá van hagyva, és a normál felhasználásnál biztonságos. De a nekem is vannak azért persze aggájaim, valamennyiünknek szükségünk van élelmiszerekre, de az egészség is nagyon fontos. Andrew Skyt is biztos, ha jól értettem, akkor ha jól tudom, akkor ő is orvos, és a Zagri Szakbizottságban is lefolytattuk ezt a vitát, és ott a biztos egyértelműen elmondta, hogy én mindent jól mérlegeltem, de nekünk az FC-ben bíznunk kell, hiszen az FC az, az a szervezet, amely ugye a parlament is meg kell, hogy bízzon a saját ügynökségében, és múlt héten ezt teljesen világosan elmondta a biztos aggályokról beszélünk, élelmiszertermesztésről és tudósokról, tudományról. Most kinek higgyek? Nekem is voltak aggályaim, de még egyszer, múlt héten a biztosunk meggyőzött. És még két dolog. A 15 évet én is túl hosszúnak tartom, ezt mások is elmondták. 15 év az túl hosszú, ennyire e, előre nem mehetünk, és az EFSA-nak a szakvéleményét pedig nyilvánossá kell tenni. Tak til som har foreslået. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik olyan javaslatot tettek, hogy fogalmazzunk meg egy fenntartást az engedély meghosszabbítása tekintetében. Tehát több időre van szükségünk, a vita érdekében, hiszen nincs elég eh, ismeretünk. Az F, a FAO és az EFSA különböző módon viszonyul a dologhoz, a, bocsánat, a WHO és az EFSA, és tehát különféle vélemények vannak. És hogyha a szakértők sem tudnak megállapodni, akkor eh, szerintem nekünk is több időre van szükségünk, és egy picit eh, aggódjunk tehát támogatom, hogy az agályainkat megfogalmazzuk, hiszen nem tartom helyesnek egy hatóanyagot meghosszabbítani 15 anyagra, ahol gyanú merül fel. Köszönöm. Pédi asszony. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ja sam također zabrinuta kao i mnogobrojni kolege koji su danas ovdje. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szóló sok-sok kollégához ne felejtjük el, hogy az epidemiológiai tanulmányok, amelyeket 2014-ben hajtottak végre, azt mutatták, hogy fokozott kockázata van bizonyos linfómáknak, a B-sejtes linfómának, ez egy na, nem Hodgkin linfóma forma, a glifozátnak való kitettség következtében, tehát nőtt ennek az esélye hogy ilyen betegség alakul ki a kitett személyeknél. 2300 eset részletes vizsgálatának alapján hozták ezt az eredményt. Az IARC a glifozátot 2013-ban rákeltő anyagként kategorizálta, és a kaliforniai egészségügyi ügynökség is jelzést adott ki, melynek értelmében a glifozátot olyan ö, vegyi anyagok listájára kívánják felvenni, amelyet rákeltőnek tekintenek. Ez is mutatja, hogy ezt a témát nagyon sok odafigyeléssel kell kezelnünk. Van tudományos bizonyíték arra, hogy mindent óvatosan kell kezelnünk. Nagyon meglep az Európai Bizottság javaslata, amely szerint a jóváhagyási időszakot ki akarják a glifozát esetében 15 évvel terjeszteni. Szerintem nem vették figyelembe az összes érvet, amit a kollégáim nyújtottak be, és amelyeket most én is benyújtok. Ami a toxicitásra vonatkozó információinkat illeti, úgy tűnik, hogy a glifozáttal kapcsolatban nem születtek megfelelő kutatási eredmények arra a kárra, károsodásra vonatkozólag, amelyet okozhat, csak hosszú távon lehet vizsgálni. Tehát bármilyen indikáció arra, hogy valami nincs rendben a glifozáttal, nagyon komolyan veendő. A glifozátot a gémódosított szervezetekkel szoros együttműködésben használják. Ezek olyan proteineket tartalmaznak egyébként is, amelyek a glifozáttal szemben toleránsak. Ez a fő oka annak, hogy véleményem szerint van egy olyan tendencia, hogy szeretnénk egyre inkább a glifozát káros hatását csökkenteni. Thank you, Chair. I've, made a note here. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Brennan úr. 16 óra 45, március 21-e ma, amikor Dessur azt mondja, hogy hosszabb ideig élünk, tehát a glifozát nem okozhat problémát. Akkor ezek szerint a túlsúly sem probléma, a rák sem probléma, hiszen tovább élünk gyakorlatilag semmilyen betegség nem lehet így ennek alapján probléma, hiszen úgyis tovább élünk. Úgyhogy most én azonnal meg akarom vizsgálni azt, hogy mi van a vízben Bajorországban, mert Németországban valami nagyon veszélyes anyag lehet a vízben, azon a tájékon. Szeretném, hogyha egy jegyzőkönyvbe kerülne, hogy támogatom ezt a javaslatot. Különösen aggaszt a maradványanyagokkal kapcsolatos információ az élelmiszerben, italban, emberi testben, az anyatejben, a vizeletben, a talajban, stb. Tehát rengeteg kérdőjel merült fel, és éppen ezért az óvatosság elvét ideje alkalmazni. Ahogy többen is mondták, rendkívül fontos, hogyha van tudományos bizonyítéka is annak, hogy ez rendkívül aggályos ez az anyag. És szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy növekszik a gyomok között a glifozát rezisztencia, tehát ez is jelezheti azt, hogy lejárt a glifozát ideje. Köszönöm, mondja az elnök. Most a bizottság következik. Julike Izír asszony, hát nagyon sok kérdést kapott, parancsoljon. Valóban köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy válaszolhatok ezekre a kérdésekre a szakbizottság részéről, és hogy tisztázhatok számos pontot, amelyet felvetettek, hiszen a bizottság is elismeri, hogy a glifozát aggályos, ezt mi is látjuk a nyilvános vitából is. Úgyhogy jogos, hogy most a lehető legjobban elmagyarázzuk a javaslatainkat. Azzal szeretném kezdeni, hogy emlékeztetek arra, hogy mi, az Európai Bizottság általánosságban, mint jogalkotók vagyunk jelen. A 1107 per 2009-es rendelet miatt, amelyet az Európai Bizottság tiszteletben kíván tartani. Nagyon világos keretet ad ez arra, hogy hogyan lépjünk fel, és hogyan lépjünk előre ebben a konkrét megújítási esetben, mint ahogy más megújítási esetekben is az ilyen anyagok esetében eljárunk. Tehát ennek a joga, jogszabálynak az alapján az Európai Uniós szabályozási keretet mi átláthatónak és erősnek, hatásosnak érezzük, amely nagyon jól rámutat arra is, hogy a folyamatban milyen részvevő felek vannak. Ezen a ponton szintén szeretnék emlékeztetni a szabályozói folyamatra és a négy fontos lépésre, ami ennek a része. Ugyanakkor szeretném az illetékes részvevő feleket is felsorolni ezeken a stádiumokon. Először is az a jelentéstevő tagállam értékeli az anyagot, eh, ebben az esetben Németországról volt szó. Ezután a stádium után következik az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és más tagállamok felülvizsgálata, amely egy véleményhez vezet, amelyet a hatóság elfogad. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az úgynevezett peer review folyamat egy megállapodáshoz vezetett, melyben 28 tagállamból 27 megállapodott, az ő hatóságaik megállapodásra jutottak. Ez a peer review folyamat iránymutató tanulmányokra és nyílt hozzáférésű irodalomra épül, valamint bármilyen tagállam szakértői, az EFSA szakértői, és nyilvános konzultáció is alapot adnak a jelentéstevő tagállam értékelésének. Tehát egy ilyen széles körű és átfogó folyamatról van szó. Ezután, a szakasz után következik az Európai Bizottság, amely megkapja a véleményt és elemzi azt, elemzi az EFSA kockázatértékelését és határozattervezetet dolgoz ki, vagy a jóváhagyásra, vagy az elutasításra. Ebben az esetben az Európai Bizottság javaslata a megújítás volt. A döntés tervezetet a tagállami szakértőkkel megvitatjuk, csak hogy tisztázzam, nem volt szavazás, döntéshozatali folyamatunkban még nem jutottunk el ide. A jóváhagyatali döntés korlátozást tartalmazhat a felhasználással kapcsolatban, vagy javaslatokat a tagállamok felé. Aztán jön a negyedik tag, ö, szakasz, ahol a tagállamoknak újból feladata van, a területeken értékesített terméket újra felülvizsgálhatják, és a tagállamok a termék felhasználásával kapcsolatban feltételeket határozhatnak meg, például tehát korlátozhatják annak a használatát, illetve a segédanyagokkal kapcsolatban is szabályokat határozhatnak meg. Tehát itt is van egy tagállami felelősség a konkrét termékekkel kapcsolatban, amelyeket majd engedélyeznek, vagy nem. Ahogy a korábbiakban is említettem, a főszereplők tehát a jogszabály alapján a tagállamok, a tagállami szakértők, az EFSA és az Európai Bizottság. A glifozát megújításával kapcsolatban 2012-ben kezdődött az engedély meghosszabbítási folyamata, és novemberben, 2015 novemberében kerültek nyilvánosságra az EFSA következtetései, ez véleményem szerint azt mutatja, hogy nagyon elmélyült folyamat zajlott a háttérben. A legtöbb pont, amit a vitában felvetettek, azzal kezdődött, hogy mennyire ellentmondásos az IARC értékelése, amely 2015 márciusában látott napvilágot. Megértem, hogy az IAC EFSA és annak a főigazgatója részvételével itt ebben a szakbizottságban is volt egy eszmecsere. Az IARC, a Nemzetközi Rákkal Foglalkozó Kutató Intézet nyilvánosságra hozta tehát a véleményét. Ennek alapján az EFSA vállalta, hogy felülvizsgálja a saját értékelését, és az EFSA következtetéseibe így módon bekerülnek az IARC legfrissebb eredményei is. Az EFSA ennek alapján nem ugyanarra a következtetésre jutott azonban, mint az IARC. Ezen a ponton azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy az Európai Bizottságnak teljes a bizalma a folyamatban, az EFSA-ban, a tudományos munkájukban. De ugyanakkor a folyamat a tagállamok széles körülbevonásával folytatódik, és ezért is bizalomra ad okot. Tájékoztatom a szakbizottságot. Egy más európai folyamat nyomán a glifozát klasszifikációjára vonatkozó kérelem érkezett az Európai Vegyanyagügynökséghez, hogy általánosságban a glifozátnak a klasszifikációját vizsgálják felül. Ez a felülvizsgálat szintén foglalkozni fog azzal a kérdéssel, hogy rákeltőnek kell -e tekinteni a glifozátot. Az EK-nak a folyamata is nagyon átfogó lesz, mindazonáltal éppen ezért időbe telik. Az eredményeket nagyjából talán 2017 vége felé, vagy 2018 eleje felé várhatjuk. Amíg várjuk ennek a folyamatnak a végét, addig az Európai Bizottság elköteleződött, kötelezettséget vállalt, hogyha az EHA, ECA megváltoztatja a klasszifikációt, akkor mi azt le fogjuk követni, és megváltoztatjuk a döntésünket ennek következtében. A jelen pillanatban az EKA elébe nyújtott fájl alapján azonban még nincs okunk azt feltételezni, hogy kénytelenek leszünk módosítani a határozatunkon. Ami a sokat említett segédanyagokat említi, szeretnék emlékeztetni arra, hogy van egy bizonyos tagállami kompetencia, mely szerint felléphetnek az elfogadhatatlan segédanyagok ellen. Bizonyos tagállamok az elfogadhatatlan segédanyagokról már listát állítottak össze. Az Európai Bizottság az EFSA aggájai kapcsán a teloamin segédanyag kapcsán a következőt tette, ezt szeretnénk betiltani. Javaslatot tettünk a betiltására. Az Európai Bizottság tagállami szakértők és az EFSA-val egy csoportban együttműködik azon kritériumok kidolgozásán, melyben meg akarjuk határozni az elfogadhatatlan segédanyagok listáját. Lesz ennek a bizottságnak a kritériumokkal kapcsolatban egy javaslata 2016 harmadik negyedévében. Tehát ennyit a segédanyagokról konkrétan, a glifozátról konkrétan, és a taloamin kérdésével kapcsolatban is elmondhatom, hogy folyamatban van a munka tehát. Ami az átláthatóságot illeti, ez is egy olyan pont, amit sok képviselő felvetett a vitában. A folyamat, különösen ez az úgynevezett peer review, ami a tagállamokat érinti, már is eléggé átláthatónak tekintett. Ezen kívül a jogszabály világosan lefelteti, hogy milyen szakértői neveket és a tudományos tanulmányok mely részeit kell nyilvánosságra hozni. Az EFSA és a bizottság is kötve van a jogszabályok által. 2009-ben született az a jogszabály. Ekkor lépett életbe. Ebben a kontextusban tehát vannak olyan információk, amelyeket nyilvánosságra kell hoznunk, és ezt meg is tettük, más információkat azonban bizalmasnak kell tekintenünk. A véleményünk nyilvánosságra hozott összefoglalása a részleteket tartalmaz a peer review-val kapcsolatban, ellentétben az, amit Pok úr mondott. nyers adatokat is fel kell, hogy dolgozzunk, és Andrew Kajte biztos úr kötelezettséget vállalt, hogy az ágazatnak, az iparnak levelet fog írni, és felhívja őket, hogy a közvélemény és a közérdekében előre menő hatája hozzanak nyilvánosságra, és végezzenek tanulmányokat ezzel az anyaggal kapcsolatban. Vannak olyan képviselők, amelyek a glifozát maradványok kérdését vetették fel. A maradványok kérdése nem az EFSA hatáskörébe tartozik. Ez tagállami hatáskör. És nagyon átfogó maradvány nyomon követési programokat hajtottunk végre, ezeknek az eredményeit egyébként az EFSA nyilvánosságra hozta. A glifozát esetében egy átfogó program működik. Több mint 10 ezer mintát, élelmiszer mintát vizsgáltunk glifozát maradványra, és ez elég megnyugtató eredményekre vezetett. A 10 ezer mintából több mint 93% esetében azt találtuk, hogy nem volt maradványanyag benne. Glifozát maradvány csak 6,3%-ban volt kimutatható maradvány, de ezek még mindig a jogi határértéken belül maradtak, és csak 0,17%-a a mintáknak lépte túl a meghatározott egészségügyi határértéket. De a jogi határérték magában sokkal szigorúbb mint az egészségügyi határérték. Mindazonáltal el kell mondanom, hogy ez az említett százalék, ez nem felelt meg a jogi határértéknek. Az integrált e, gyomkezelés és alternatív megoldások. Az Európai Bizottság nagyon odafigyel erre a témára, erőforrást, időt és pénzt költünk arra, hogy integrált kutatásokat folytassunk a témában. A kutatás és innováció területén, növényegészségügy témájában és gyomírtás témájában több mint 100 millió eurót költöttünk el a 2007-es kutatási keremprogramban, és a Horizont 2020 alatt is folytatódik a munka. Jelentős erőforrásokat költünk tehát ilyen jellegű kutatásokra. Most általánosabban szólva arról a kérésről, hogy új határozott tervezetet nyújtsunk be. Ahogy a korábban is, korábbiakban is mondtam, folyamatban van a döntéshozatali folyamat. Az Európai Bizottság az állandó bizottságnak benyújtott egy javaslatot, erről vita folyt, de szavazás még nem történt. A vita folytatódik. Pedig a jelenlegi javaslat alapján, de a bizottság azt kérte a tagállamoktól, hogy pontosítsák az álláspontjukat, és az általuk szükségesnek tartott a változtatásokat juttassák el hozzánk. Ahhoz, hogy továbbra is támogatni tudják a glifozát engedélyének meghosszabbítását. A bizottság azt is világosá tette, hogy azt szeretnénk, hogyha széles körben támogatnának bennünket a tagállamok e kérdésben, és a rendelet tervezetet valóban az egyik következő állandó bizottsági fogjuk megvitatni. Sokan utaltak ma az óvatosság elvére ahogy a korábbiakban is mondtam, nagyon alapos folyamatot, eljárást folytatunk. A bizottság bízik a résztvevőkben, a tagállamokban, a tagállamok illetékes hatóságaiban és kockázat felmérő testületeiben, továbbá bízunk az EFSA-ban is, és ahogy mondtam, magában a folyamatban. Ez az értékelési folyamat a glifozát és a lehetséges megújítása irányában nagyon elfogó volt, ahogy már említettem. Most, hogy nagyon világosan fogalmazhassak, a bizottság javaslatában már is vállalta azt, hogy felül is fogja vizsgálni a határozatot akkor, hogyha az EK-ban, tehát az Európai Vegyi Anyag Ügynökségben olyan bizonyítékok merülnek fel, hogy valóban rákeltő a glifozát. Ezt a világos kötelezettségvállalás, tehát a bizottság megtette, hogy ebben az esetben, hogyha az EK-ban új adatok kerülnek napvilágra, új eredményekre jut, akkor felül fogjuk vizsgálni ezt a határozatot. A bizottság minden ponton be tudja indítani az új folyamatot, és módosítani tudja a határozatát, függetlenül attól, hogy a megújítást 15 évre megadtuk-e, vagy nem. Remélem, sok kérdést sikerült most már megválaszolnom. Végül szeretnék a bizalom kérdésére utalni. Az európai intézményekbe vetett bizalom, illetve a folyamatokba vetett bizalom kérdésére. A bizottság teljes mértékben egyetért, hogy ez nagyon fontos. És úgy gondja, gondolja a bizottság, hogy a közösen kialakított jogalkotási keretnek való megfelelés az már is óriási lépés a bizalom kiépítése és fenntartása irányában. Tehát mi az eljárást a jogszabályok szerint folytatjuk a testületek és tudományos ügynökségek bevonásával, amelyeket a jogszabályok meghatároznak. A független tudományos felülvizsgálatban bízunk az EFSA részéről és a tagállami hatóságok részéről, valamint úgy gondoljuk, hogy van elégséges, megalapozott adat arra, hogy fennmaradjon ez a bizalom, és ahogy mondtam, az EFSA-ba vetett bizalom és az ő véleményük megkérdőjelezhetetlensége az a rendszernek egy sarokköve. Ezzel szeretném zárni. Köszönöm a figyelmet. Well, um... Köszönöm szépen. mivel elég előre haladott az idő, annyit reagálnék, hogy eh, igaza volt eh, Desz úrnak, tehát eh, itt igazából a kifogás nem kívülről, az NGO-któl jött tőlem és 13 tisztelt kollégától jött. Sajnálom, hogy Deszúr már nincs itt, de nem az NGO-k befolyás, befolyásolják itt a parlamentet. the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the concluding observations of the United Nations CRPD Committee. And I... Tehát akkor most uh, szeretném átadni a következő témánk előadójának a szót, uh, Nessa Childersnek. A téma pedig uh, a fogyaték élők jogára szóló ENSZ egyezmény végrehajtása. Nagyon lényeges szakbizottság foglalkozott ezzel a témákkal, az EMPL szakbizottság, a mi szakbizottságunk, és nagyon sokan nagyon szoros határidővel dolgoztak. Tehát a fogyatékkal élő személyekről szóló ENSZ egyezményhez való csatlakozás egy óriási nagy mérföldkő volt az Európai Unió számára. Polgáraink számára nagyon fontos az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az európai jog primer anyagában legyen megtalálható a fogyatékossággal élőkről szóló egyezmények betartása. Elnézést kollégák, kollégák, egy kicsit csendesebben. Akik eh, beszélni szeretnének, tegyék meg kint, hiszen van dolgunk itt. A gyakorlatban a fogyatékossággal élők 80 eh, millió embert érint az Európában, számos akadályjal szembesülnek, és nem tudnak jogaikkal élni. Az egyezmény eh, végrehajtásáról 2014. júniusában írt a bizottság egy jelentést, és természetesen nem csak saját forrásaira hagyatkozott, hanem az érintett szervezetekkel. A CRPD, tehát az ENSZ egyezmény végrehajtásával foglalkozó bizottság a nyár utára ígérte a válaszát. Tehát a hivatalos válaszra várva a parlament foglalkoztatási szakbizottsága saját kezdeményezésű jelentés ír. És az Envi részéről is szeretnénk ehhez hozzájárulni. Hiszen nagyon fontos az, hogy a fogyatékossággal élők milyen szolgáltatásokhoz férnek hozzá megfelelő módon. A fogyatékosság nagyon sok implikációval rendelkezik. A, ha valakinek rossz az egészsége, akkor ez ugyan nem jó, viszont hozzáférhet a szolgáltatásokhoz és a javakhoz, és a prioritásainkat nem befolyásolja. Természetesen eh, a kirekesztés különféle formái is eh, jelen vannak a fogyatékossággal, fogyatékossággal élők, hiszen eh, számos nehézséggel szembesülnek, amennyiben emberhez való életet szeretnének élni. A nők például sokkal rosszabb eh, egészségben vannak eh, a fogyatékossággal élő nők, mint a férfiak. És nagyon fontos megjegyezni azt, hogy eh, különféle szervi és lelki bajokban szenvednek. Tehát mindenképpen követelnünk kell, hogy megfelelő módon foglalkozzanak a fogyatékossággal élők panaszaikkal. Diszkrepanciák vannak az egészségügyi ellátásban az egészséges fogyatékosság nélkül élők és a fogyatékossággal élők jogai megvalásolása tekintetében. Éppen ezért nagyon fontos a folyamatos továbbképzés azok számára, akik az egészségügyben dolgoznak. A fogyatékosságokra specializált ellátást a kórházak és egyéb szervezetek feladata elsősorában. Különféle eszközöket kell alkalmaznunk, hogy megadjuk mindenkinek azt a lehetőséget, hogy élhessen választási jogával. Minden egyes egyéntnek lehetővé kell tenni, hogy saját maga döntsön a kórházi kezelése mellett, illetve ellen. Tehát nem lehet, hogy a fogyatékosság megakadályozza az egyéneket a szabad választásban. A bizottság pedig főleg a fogyatékosságot figyelembe vevő gondozás tekintetében nyújtott anyagot. Azt is látjuk, hogy az alapjogok gender alapú megsértése is jelen van. Látjuk a szexuális zaklatás, nagyon magas kockázata van. A sterilizáció, abortusz mindenképpen az érintett beleegyezésével történhet. A házassághoz való jog és a reprodukciós jog is legyen az érintett döntése. Az Európai Unióban a jogalkotók nem foglalkoztak még eléggé a határokon átnyúló gondozással, beteg kezeléssel az egész Európai Unióra vonatkozó iránymutatásokat kell hoznunk azok számára, akik fogyatékossággal élnek, hogy milyen jogaik, lehetőségeik vannak. A fogyatékossággal élők diszkriminációját tehát ez az irányelv tiltja, és a tagállamoknak is foglalkoznia kell a mobil és elektronikus technológia hozzájárulhat az egészségügyi ellátások fenntartatosságához, és csak is akkor, hogyha mindenki számára megfelelően elérhető. A diszkriminációt csak így tudjuk megszüntetni. Hogyha figyelünk a fogyatékossággal élők helyzetére, a nők, az LMBT személyek, a migránsok egy különlegesen sebezhető csoportot képviselnek minnyáján szembesülhetünk a sebezhetőséggel, a betegséggel, és minnyájunk kerülhet olyan helyzetbe, hogy megfelelő döntést kell hozni az egészségügyi ellátása tekintetében. Köszönöm. And now I, um, for EPP... A néppárt képviseletében Andrei Kovacsev úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenkelt köszönöm Csajders asszonynak, az előadónak a kitűnő munkát, amit végzett. A szövegtervezet nagyon kiegyensúlyozott, tartalmazza a legfontosabb pontokat, és nagyon jó vita alap. Röviden megpróbálok felvázolni néhány dolgot, amelyeket véleményem szerint még fel lehet venni a szövegtervezetbe. Alá kell húzni, hogy amit a statisztikai adatok is sugalnak, azaz az akad, akadályokba ütköznek, a fogyatékelők sokkal gyakrabban, mint mások, amikor például egészségügyi intézménybe mennek. Nincs egyenlőség, tehát a hozzáférésben, és ez nagyon hátrányosan befolyásolja azoknak a fogyatékkal élőknek az életét, akik pedig az azonos alapokon akarnának élni, függetlenül. Biztosítani kell az azonos hozzáférést az egészségügyhöz, a megelőzéshez és az egészségneveléshez egyaránt. Az EU strukturális alapokat sokkal inkább áramvonalasítva kellene felhasználni, és a szükséges ki kell egészíteni nemzeti intézkedésekkel, hogy ilyen módon javítsuk a fogyatékkal élő emberek életének a minőségét. Az intézkedések kapcsán a felelősség a tagállamoké, nem megfelelően kell felhasználniuk a strukturális alapok forrásait, hogy javítsák a fogyatékkal élők helyzetét, egészségi ellátását. Az EU úgy is segíthet a tagállamoknak, hogy harmonizálják, harmonizál bizonyos sztenderdeket az egészségügyi intézményekben, az akadálymentesítés kapcsán, vagy a várakozási listák kapcsán. A határon átnyúló egészségügyről szóló irányelvben az Európai Bizottság megvizsgálta azt is, hogy a fogyatékkal élők vajon valóban az irányába biztosított jogokkal élhetnek-e, ugyanúgy, mint a nem fogyatékkal élő betegek. Tudjuk, hogy a fogyatékkal élő betegek számára extra költségek merélnek fel, hogyha külföldön gyógyítatják magukat, és jelenleg a tagállamok ezt a költséget nem kötelesek megtéríteni. Végül a fogyatékkal élők szervezeteivel nem konzultáltak kielégítő módon a felülvizsgálati eljárás során, illetve amikor az előrehaladási jelentés készült. Ezért a jövőben az ilyen szervezeteket teljesen be kell vonni a munkába. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm, és bár kicsit hisztérikusok kezdek lenni, mert egyre kevesebb az idő, azért megadom ennek a szót. Görling asszony. Nagyjából ugyanazt gondoljuk, mint a néppárt és az előadó. Köszönjük a jelentést, ami valóban az általunk is fontosnak tartott kérdéssel foglalkozik. Csak egy területen bővítenénk a szöveget ez pedig az eljárások kérdése. Ez szerepel az elv a jelentésben, az akadálymentesség, és a teljes beleegyezés elve. De kérdés az, hogy hogyan lehet az ehhez a megfelelő eljárás létrehozni, például a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások kapcsán. Itt nem arról van szó, hogy a folyatékkal élőket egyszerűen olyan helyre visszük, ahol ugyanazokkal a jogokkal élhetnek, hanem olyan eljárásra van szükség, ami biztosítja, hogy valóban gyakorolhatják is a jogaikat. Kiváló, köszönöm szépen. José Nassir Farrado az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak, kitűnő munkát végzett a véleménnyel kapcsolatban. A fogyatékkal élő emberek jogainak a megerősítése általános emberi jogokat erősít meg, de ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol kicsit módosításokra van szükség, annak érdekében, hogy valóban élhessenek a fogyatékkal élők a jogaikkal. Nagyon pozitív, hogy az EU ratifikálta ezt az egyezményt, mert ez erősíti a fogyatékkal élők jogait, és az alapjogi karta 21. és 26. cikke alapján is az emberek, a fogyatékkal élő emberek teljes mértékben érvényesíthetik a jogaikat. Charles asszonynak mindenképpen gratulálok a véleménytervezetért. És még arra szeretnék rámutatni, hogy a 2014 és 2020 2020 közötti programozási időszakban előirányoztunk meghatározott összegeket a folyatékkal élők segítésére. Ezeket a forrásokat megfelelő módon kell felhasználni, hogy teljesüljenek az egyezményben foglalt célkitűzések. Konkrétan kell hivatkozni arra, hogy támogatni kell a fogyatékkal élő gyermekek, gyermekeket és tinédzsereket, támogatni, elő kell segíteni az inkluziójukat, a társadalmi integrációjukat. Mindenképpen támogatást kell adni az ilyen családoknak és közösségeknek. Emellett szükség van tudatformálásra, érzékenyítésekre, érzékenyítésre, hiszen sokszor a pszichés folyatékkal élő tinédzserek problémáira nem figyelünk oda eléggé. Professzionális segítségre, képzésre is szükség van, hogy az ilyen típusú mentális folyatékkal élő, különösen fiatalok, gyerekek, tinédzserek számára tudjunk segítséget nyújtani. Az ilyen segítséget az egész EU területén minden folyatékkal ülő számára rendelkezésre kell bocsájtani. És a különböző irányítási rendszerek kockázat kezelési rendszerek kapcsán is figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. Természetesen a beleegyezéshez fűződő jogot tiszteletbe kell tartani. Nagyon fontos a bizonyos termékekhez való hozzáférés egyenlőségének a biztosítása, vagy egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségeket javítani kell a fogyatékkal élők esetében. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan alakul a költség haszon elemzés. És a akkor is, hogyha ez esetleg kicsit negatív, mindenképpen biztosítani kell a fogyatékkal élők számára a hozzáférést szolgáltatásokhoz és termékekhez. Itt most a koordinátorok egy kicsit várnak, mert a koordinátorok ülését kellene már elkezdenünk, de én most megadva szót Katálinek Konyecsnál képviselőnek. Köszönöm szépen, miután tényleg kiszaladtunk az időből, nagyon rövid leszek. A kollégáim már nagyon sokat elmondtak, én is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának. Valóban egy szociálisan nagyon érzékeny kérdésről van szó. Én gondolom, hogy a módosítók továbbra is aláhúzzák a szociális szempontok fontosságát. A negyedik bekezdésre hadd hívjam fel a kollégák figyelmét. Nekünk szakbizottságnak különösen ki kell hangsúlyozni, hogy az akadémentesség, a minőség és a költségek közötti összefüggésket is számba kell venni, hiszen például az egészségügyben a hozzáférés biztosítása plusz költségekkel járat. Általában biztosítani, biztosítjuk az ingyenességet sok egészségügyi szolgáltatás esetében, de a fogyaték fogyatékkal élőknél a valós helyzetükből kell kiindulni. Tehát a szükségleteiket ki kell elégíteni, hogy amúgy is nehéz élethelyzetük megoldásában segítség őket. Nagyon örülök, hogy ezek a szempontok is helyet kaptak a véleménytervezetben. Várom a módosító indítványokat, és véleményem szerint ez nagyon jó kiinduló pont lesz majd ahhoz, hogy az egész parlament elfogadja végül a véleményt az ENF képviseletében. Bősz. Köszönöm, elnök úr. Ez a vélemény tervezett több megjegyzésre ad okot. Az egyik, hogy a rossz egészség és a fogyatékosság között kapcsolatot Ez szerintem tautológia. Így nem megfelelően értelmezhető ez a szöveg. Hogyha a fogyatékosoknak nehéz hozzáférniük a gondozáshoz, ez valóban igaz, de nem szabad túlzott gondozásra sem gondolnunk, hiszen ezzel csak ártunk. A szexualitás és a bevándorlás ö, miatti diszkrimináción túlmenően ezeket az embereket, hogyha a fogyatékosok további diszkrimináció illeti, ez valóban igaz. egy vállalkozás, hogyha fogyatékossággal élőt akar alkalmazni, akkor nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy meg tudja engedni magának azokat a segítségeket, amivel ezt a szemét tudja alkalmazni, vagy az túlságosan nagy terhet ról rá. Végül az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni azt, hogy a távgyógyítás mennyire alkalmazható, illetve az elektronikus egészségügy mennyire alkalmas a fogyatékossággal élők támogatására. Ez a hagyományos gondoskodás nem helyettesítheti, de jól kiegészítheti. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót, hogyha itt vannak. Nobody from the... Nincs senki? De igen, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Ebben a rövid felszólásban pár dolgot szeretnénk gyorsan elismételni. Az első, az Európai Bizottság elkötelezett az UNCRPD következtetéseinek az elfogadására és végrehajtása iránt. Nagyon fontos, hogy a megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz hozzáférjenek a fogyatékossággal élő személyek. Összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Jelentéstevünk Nessa kap szót, hogyha szeretné lezárni a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat, most nagyon sok mindent én már ehhez nem tennék hozzá, nagyon hasznosak voltak a kollégák megjegyzései, nincs időnk, úgyhogy csak köszönetet mondanék a bizottságnak és a kollégáknak is. Még egy dolgot engedjenek meg azonban. Valaki azt mondta, hogy a hozzáférés előtt álló akadályokról beszéltünk az egészségügy tekintetében. Nem tudom. Azt hiszem, hogy ezt kifogásolnom kell mert ez egy konspirációs elméletet feltételez. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök módosítók benyújtásának határideje március 23, dél 26-án áprilisban fogunk itt szavazni az Amploászak Bizottság május 13-án szavaz róla, 2016. júliusában fog a plenáris elé kerülni. Mindennyiuknak nagyon szépen köszönöm, és holnap reggel találkozunk 9-kor, szavazással kezdünk.